I think we can start. Azt hiszem, elkezdhetjük a munkát. Schönen guten Morgen, liebe Jó reggelt kívánok, kedves kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim. Megnyitom a mai ülést, és a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük, hogyha senkinek nincs ellenvetése. Úgy látom, nincs. A november 9-i 10-i jegyzőkönyvet is el kell fogadnunk, hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezt úgy szintén elfogadottnak tekintjük. Ami pedig az elnök közleményeit illeti, egyelőre nincs ilyen. Úgyhogy rátérhetünk a négyes napi rendi pontunkra, ajánlások az Európai Bizottság részére szolgáltatás kereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokról. Ez a TISZA megállapodás. Wim van de Kampa jelentéstevőnk, szavazunk, nem folytatunk eszmecserét, csak szavazás következik. Ellenőrizzük először is, hogy mindenki itt van. Geht das nicht, wenn ich hier drauf drücke? Eigentlich ist das Vote offen. Sie mal die Karte nochmal neu rein. Jetzt Aha. So. Alles okay, ist kein Alles okay. Minden rendben van, úgy tűnik mindegyik frakciónál megfelelő a létszám, sehol nem szavaztak többen, hát az embernek ilyenkor nagy kő esik le a szívéz, szívéről. Also, zunächst mal... Először is, hármas módosító, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizenegyes módosító mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük. Stimmung. Megnyitom a szavazást. Hol van Paul? Jó, akkor várjunk még egy pillanatot, azért, hogy Grandes Pascal úr is tudjon szavazni. Remélhetőleg most nincs túl sok szavazat, egyik frakció részéről sem. Persze, igen, köszönöm, nem láttam őt. <laughs> Natürlich, Ismail, gleiches Recht. Persze, Ismail, igazad van. Mindenkit ugyanazok a jogok illetnek meg, az összes elkésőt is. Sag, sag, sag ihm. ihm. Wir haben überprüft, sind noch. Ellenőriztük, egyelőre még nem szavaztak túl sokan. Jetzt geht's um seinen Antrag. Most az ő módosítója következik egyébként, Bász, a te módosítót következik, ezért várunk. Most az, Ismail azt mondja, hogy akkor most már ne várjunk tovább. A 11-es módosítóról szavazunk, tehát Bász Eichhout módosításáról van szó, neki most akkor érdemes lesz sietnie a szavazókártyájával. Megnyitom a szavazást, ha már mindenki bedugta a kártyáját. Most lezárom. 19 egy arányban 19-21 arányban épp hogy elutasítottuk. A 75-ös módosító következik. Mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 77-es módosító mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Az nem ér, mondja az elnök. 66-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 55-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőriznünk kell, ellenőrizzük az 55-öst. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. 23-19 arányban elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 26-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ellenőrizzük, rendben. 26-os módosító. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 22-20 arányban elfogadtuk. De éppen hogy, úgyhogy jogos volt kérni az ellenőrzést. 25-ös módosító ki? Támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók elutasítva. 29-es módosító mellette? Ellene? Tartózkodók elutasítva. 34-es módosító mellette? Ellene? Ellenőrizzük ezt is. 34-es módosító. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 17-25 arányban elutasítva. 33-as módosító, mellette, ellene. Tartózkodók, ezt is ellenőrizzük, 33-as. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. 21-22 arányban elutasítottuk. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 32-est, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, 19-23 arányban elutasítva. 30-as módosító mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 30-as módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 20-18 arányban elfogadtuk. Harmincegyes. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók elfogadva. 35-ös módosító mellette. Nem, ez okafogyottá vált. Akkor a 36-os következik mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 38-as mellette. Ellene tartózkodók, ezt is ellenőriznünk kell, szerintem elutasítottuk. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 15-24 arányban elutasítottuk. 40-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 39-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell, 39-es módosító, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom. 22-21 arányban elfogadtuk. Huszonkettes módosító? Nem, mégsem, ez okafogyottá emelt. 41-es módosító ki támogatja, ki ellenzi, Ellenőrizzük. 41-es. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 21-21 arányban elutasítva. 53-as módosító mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt is. Ellenőrizzük az 53-ast, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 21-21 arányban elutasítva. Négyes kompromisszum. Négyes kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. 47-es módosító mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 47-est, megnyitom a szavazást, a szavazást lezártam, 18-22 arányban elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük, ellenőrizzük a 48-ast, megnyitottam a szavazást, lezártam, 21-21 arányban elutasítva. 49-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 51-es módosító mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük. 51-es, megnyitom a szavazást, lezárom, 15-25 arányban elutasítva. 50-es módosító Második rész. Mellette. Ellene. Ellenőrizzük ezt is. A második részről szavazunk. Megnyitottam a szavazást. A szavazást lezárom. 20-22 arányban elutasítva. 12-es módosító. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodók. Ellenőrizzük ezt is. 12-es módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 18-24 arányban elutasítva. 54-es módosító ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 65-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Azt hiszem, egyedül voltál, a frakcióban egyedül maradtál, a többiek nem veled szavaztak. Ellenőrizzük, vagy rendben van így? Ellenőrizzük? Jó, akkor a 67-es következik mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 64-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 68-as mellette, ellene, ellenőrizzük, ellenőrizzük a 68-ast, megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom, 22-20 arányban elfogadva. Én se gondoltam volna. Hatos kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 13-as módosító mellette. Ellene. Ellenőrizzük, ellenőrizzük a 13-as módosítót. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 21-22 arányban elutasítva. 52-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük ezt is, 52-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-20 arányban elutasítottuk. 57-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük ezt is, Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 21-22 arányban elutasítottuk. 73-as módosító ki támogatja, ki ellenzi. Ezt is ellenőrizzük, ellenőrizzük a 73-ast, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. 20-22 arányban elutasítva. 74-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 76-os mellette, ellene, tartózkodók, ezt is ellenőrizzük, ellenőrizzük a 76-ost. Megnyitom a szavazást, a szavazást lezárom, 15-23 arányban elutasítva. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 56-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, ellenőrizzük az 56-ost, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam, 20-22 arányban elutasítva. 78-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük ezt is, a 78-as módosítóról van szó, Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. 18-22 arányban elutasítva. 79-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók, ellenőrizzük ezt is. 79-es módosító, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 20-21 arányban elfogadva. 22-21 arányban elfogadva módosítja az elnök. Nyolcas módosító mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük. Nyolcvanas módosító, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 22-21 arányban elfogadva. 81-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Egyes módosító a preambulum bekezdések közül, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadva. Ellenőrizzük? Jó, ellenőrizzük az egyes módosítót. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam. 21-21 arányban elutasítva. 21-21 arányban elutasítva, igen. Egy tartózkodás mellett. Kettes módosító mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük, ellenőrizzük a kettes módosítót. A szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. 20-22 arányban elutasítva. A zárószavazás következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Igen, várok még egy pillanatot. Még három szavazat hiányzik, de akkor most lezártam. 27-14 arányban egy tartózkodás mellett elfogadtuk. Szeretettel gratulálok Wim van de Kamp jelentéstevőnknek. Ja. Also solche knappen Abstimmungen so. Elég sok szoros szavazásunk volt, ritkán van ilyen. Wir kommen jetzt zu Punkt. Most rátérünk az ötös napi rendi pontra. A bizottság előadása közúti fogorazás terén előforduló súlyos jogsértések osztályozásával kapcsolatos komitológiai intézkedésekről. Konkrétabban a bizottság javaslatával fogunk foglalkozunk, amely klasszifikálná a különböző fuvarozási formákat. A bizottság csak akkor véglegesítheti ezt a jogalkotási javaslatot, hogyha a parlament három hónapon belül nem vétózza azt meg. Amint tudják a kollégák, tavaly az Európai Parlament már egyszer visszautasított egy javaslatot ebben a témában. Erre a bizottság átdolgozta a saját javaslatát, és most ezt újra elénk terjesztette. Felügyeleti jogunk gyakorlásához és érdemi döntések meghozásához arra van szükség, hogy most a súlyos jogsértések ügyében meghallgassuk először a bizottságot, úgyhogy meg is adom Gézsvá úrnak a szót. Thank you, Mr. Chairman. Good morning to everybody. Uh, parlament, igen, valóban megkapta az osztályozással kapcsolatos javaslatunkat október 30-i dátummal. Ahogy az előző verziót, ahogy ön is elmondta, a parlament visszautasította, két okból főleg. Egyrészt azért, mert a parlament véleménye az volt, hogy egyes jogsértések nem eléggé pontosan definiáltak, és egyesek pedig hiányoztak önök szerint a listából a meg nem felelés a kabatás területén. A bizottság ezek alapján átdolgozta az első verziót, és leszeretném szögezni, hogy a 28 tagállammal a szakértőkkel való egyeztetés után jutottunk erre a mostani javaslatra. Ezt a rendeletet ugye a tagállamoknak alkalmazni kell közvetlenül. Nagyon fontos volt tehát a bizottság számára, hogy egyeztessen velük, és hogy azok megszavazzák majd azt, nem csak többséggel, hanem egyhangulag majdnem akár. Rá szeretnék mutatni arra, hogy nagyon fontos lenne gyorsan elfogadni ezt az intézkedés tervezetet. Önöknek is prioritásuk az, hogy az EU jogalkotást egységesen alkalmazzák a tagállamok, és nekünk is. Ehhez azonban egységes osztályozásra is szükség van. A jogsértések osztályozására, hogy a tagállamok egymással összehasonlítható módon tudjanak fellépni és információt cserélni egymással. Az ERUP rendszeren belül, amely elektronikusan tartja nyilván a szállítók dolgait. Nos, érdemben az önök kérésének megfelelve ebben az új javaslatban kísérletet tettünk arra, hogy pontosabban definiáljuk a különböző jogsértéseket, és ezek egymással nagyobb összhangban legyenek, illetve a, a sofőrök minősítése szempontjából szükséges derogációt is újra megvizsgáltuk, és új jogsértési kategóriákat is bevezettünk, mint például a vezetési idő túllépése, a kötelező pihenőidő be nem tartása, a tahográf szabálytalan használata, és így tovább. Felhívnám a figyelmüket arra, hogy egy bizonyos jogsértés, a veszélyes anyagok, termékek bejelentetlen szállítása is rákerült a listára, és a fuvarozót egyértelmű felelősség terheli ilyen esetben. Tehát nem a fuvarozás végrehajtója lesz a felelős, hanem az elrendelője. Nos, az új típusú jogsértésekkel kapcsolatban, mint például a kabotás szabályoknak való meg nem felelés ügyében, ezt nem vettük rá a listára. A bizottság úgy látta, hogy a jelenlegi jogalkotási mandátumunk nem terjed ki erre. Az illegális kabotás ugyan jogsértés, de nem ide tartozik, inkább közlekedés biztonsági kérdés. Az illegális kabotással azonban foglalkozni kell, ezzel egyetértünk. Végül is az új osztályozás révén derült ki, hogy ezzel foglalkozni kell, és ezt a jogsértést hatása szerint a közlekedés biztonságra gyakorolt hatása szerint kell megítélni súlyosnak vagy enyhének. A bizottság ezen kívül a 2016-os célok tükrében elhatározta, hogy javasolja majd a 1071 per 2009-es rendelet felülvizsgálatát is, amely ha ez megtörténik, akkor a bizottságra ö, ráruházza azt a jogot, hogy további jogsértéseket is, ideértve a kabotás szabályok megsértését is saját hatáskörben szabályozza. Mégpedig a versenyre gyakorolt hatása szerint is. A szabad versenyre gyakorolt hatása alapján és a szállító cégek létrehozására vonatkozó szabályok megsértése is ide, ebbe a kategóriába tartozik majd. Ezt szerettem volna elmondani. A bizottság nyilván rendelkezésükre áll, hogy minden felmerülő kérdést megválaszoljon. Most is, meg később is, ha kívánják. Köszönjük szépen! Akkor Wim van der Kampnak adok szót, ha kér szót, de nem, akkor Markus Ferber kap szót. Köszönöm! Örülök, hogy a bizottság igyekszik megfelelni a tavaly decemberi plenárison hozott kéréseinknek, és ez komolyan vette ezt a feladatot. Ez volt a célunk, hogy ez megtörténjen. És el kell, hogy ismerjük, hogy sok helyütt javítottak a javaslaton a biztos asszonynal való levelezésben a nemzetközi szabályokat is figyelembe vettük a veszélyes termékek szállítására vonatkozóakat, hogy ez is integrálódjon a szövegbe, és úgy néz ki, hogy ez is megtörtént, hogy javuljon a közlekedés biztonság. Jelezni szeretném, tehát, hogy elégedettek vagyunk ezzel a javaslattal, és örülök annak, hogy a parlament igényeit a bizottság képes volt meghallgatni, feldolgozni. Jó, be lehet még itt, be lehet menni még a részletekbe, de első körben örülök annak, hogy ez, ez megtörtént. Köszönöm. Ertuk úrnak adok szót. Köszönöm. Jó reggelt kívánok mindenkinek és köszönöm a saját frakcióm nevében is a bizottságnak a munkát, hogy elképzeléseinket részben legalábbis integrálta a szövegbe. A szociáldemokrata frakció azért nem lehet teljes körön elégedett, de meg fogjuk szavazni ezt a javaslatot, csak a, és el is mondom szívesen, hogy mi az, amit jónak találunk. Azt hogy a 12 napos szabály belekerült a szövegbe, illetve a vezető nyilvántartás, vagy jóváhagyás, és a, a nem ö, arra hivatott helyek által kiadott tahográfok és tahogramokra vonatkozó szabályozás. Ezt köszönjük a bizottságnak. Ugyanakkor, ahogy említettem, mi hiányolunk néhány dolgot a szövegből, például foglalkoztatotti szempontból, például azt, hogy az illegális kabotással nem foglalkozik a szöveg, de mégis meg fogjuk szavazni, mégpedig azért, mert a bizottság megígérte, hogy ezt a témát a jövő évi road package-be majd beveszik, és ennek az ígéretnek a tudatában szavazzuk meg a mostani javaslatot tisztázandó még, hogyha jövőre majd újra eszmét cserélünk erről a témáról, azt szeretnénk kérni, hogy a, a bizottság még egyértelműen fogalmazzon, hogy ne lehessenek interpretációs viták. Számunkra például nem világos, hogy ha az engedély bevonási eljárásra kerülne sor egy jogsértés miatt, akkor itt az alvállalkozó, a fővállalkozó, a megrendelő, vagy a szállítás végrehajtó cég engedélyéről van szó. Tehát nem elég pontos a megfogalmazás. És ugyanígy nem világos, hogy a végrehajtás és a dokumentáció hiány esetén mi az eljárás. Tehát ezeket szeretnénk még pontosítani, de mondom, meg tudjuk szavazni a javaslatot, és bízunk abban, hogy a bizottság betartja az ígéretét, és a 2009-es irányelv újraírásakor jövőre figyelembe veszik a szempontjainkat. Robert Zéle kap most szót. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak, hogy egy év késedelemmel ugyan, de végül is meghallgatta a jogsértéssel kapcsolatos elképzeléseinket. A parlament nem örül persze annak, hogy egy éven át ugye szabályok nélkül működött az ágazat ezen a területen, és azt megértjük, hogy a bizottság javaslatnak is objektív okokból is korlátai vannak. A legális és illegális kabotással valóban nem lehet itt foglalkozni, de tisztán politikailag megfogalmazva az illegális kabotás eleve egy problémás kifejezés a belső piac szempontjából. Nem vagyok én naív, de politikai értelemben a közlekedési ágazatra, a szárazföldi közlekedési ágazatra, ezt pontosabban meg kéne fogalmazni a belső piac szempontjai alapján is. Ez egy apróság talán, alapvetően pozitívnak találom a szöveget. Oké. Okay. Krisztéler nem kíván megszólalni, akkor Krisztin Vodalonnak adok szót. Köszönöm. Elismerjük, hogy a bizottság valóban javította a szövegét a szociális kérdésekben, azonban még vannak itt problémák, amelyeket meg kell oldani. A belső piac nem tud működni, hogyha az egyik ország munka, munkavállalói és a másik ország munkavállalói között hatalmas különbségek vannak, és hogyha a szociális dömping is ezt még jobban elmélyíti. A közlekedési szektort nagyon is jellemzi a szociális dömping, és következményei vannak ennek a közlekedés biztonságban is. Szerintem ez egyáltalán nem olyan kicsi, mint ami ennek ön azt beállította. Ami pedig a belső piac hatékonyságát illeti, az Európai Uniónak választ kell adnia erre a problémára, és az Európai Parlament az egyetlen olyan EU-s intézmény, amelyet közvetlenül választanak a, meg a választók, így nagyon nagy felelősségünk van ezen a téren. Nem szabad, hogy adja, abba hagyják az illegális kabotás elleni erőfeszítéseiket, viszont támogatnunk kell az összes olyan kezdeményezést, amely jó irányba megy. Ez a javaslat jó irányba megy, úgyhogy konstruktívan állunk hozzá. Nagyon sokat kell még tennünk a szociális, a szociális téren, Például el kellene gondolkodnunk azon, hogy lehetne egy közúti fuvarozási európai ügynökség, amely valóban ellenőrzi a jelenlegi jogszabályok megvalósítását, betartását. Vannak már jó jogszabályok, azonban európai szinten több koordinációra, több ellenőrzésre van szükség, annak érdekében, hogy az EU-s jogszabályokat valóban betartsák. Éppen ezért kérem a, ezt a szakbizottságot arra, hogy próbálják meg betartatni ennek a szövegnek a teljes megvalósulását. Köszönöm szépen, Péter Lundgren kap szót. Till kommissionen vill jag säga, vad är det ni inte begriper? Förstår ni inte hur... A bizottságnak tehát szeretnék köszönetet mondani, de hát nem értik, hogy hogy működik ez az egész. Nem, ért, nem értik, hogy a kabotásra vonatkozó jogszabályozás hogyan is működik. Mit akarnak igazából? Azt szeretnék, hogyha ö, azt szeretnék, hogyha a versenyképesség azoknak kedvezne, akik nem tartják be a szabályokat. Vannak például olyan franciák, francia jogosítványok, tehát háromfajta jogosítványt is tudnak használni, és egy egész napon át tudnak vezetni. Pont ez a probléma a kabotással. Nagyon, nagyon könnyű jogsértésről van, van itt szó. Hogyha mondjuk Svédországból Dániába mennek, az akár 20 percet is, csak 20 percet is igénybe vehet, és akkor újra egy, újra egy új kabotás időszak indul. Tehát ez egy rendszeres, szisztematikus jogsértés. A kabotásra vonatkozó jogszabályozás az EU-ban az egyik legrosszabb jogszabályozás, annyira könnyű megkerülni, hogy ez, az egészen elképesztő. Na már most lehet hét napot is akár vezetni így a kabotás jogszabályozás megkerülésével. Most pedig arról beszélünk, hogy hogyan lehetne öm, a kabotás szerződéseket teljesen szabaddá tenni, vagyis annyi fuvarozást megejteni, amennyit csak akar az adott fuvarozó cég. Ez politikai döntés lesz. A miniszteri tanács fogja ezt meghozni, és nem pedig a bizottság. Abszolút nincs fogalma arról, hogy hogyan is működik a helyzet most az utakon. Tudja egyáltalán, hogy mi folyik az utakon? Egészen egyszerűen olyan vállalatokat legyőzik, olyan vállalatok, amelyek nem tartják be a jogszabályokat. Szerintem ez egészen elképesztő. A rendőrség nem tudja betartatni a szabályokat. Véleményem szerint ez a probléma. Egészen egyszerűen jó munkát akarunk végezni, viszont nagyon sok problémával szembesülünk. Szerintem önök csak a pénzről beszélnek. Mikrofont kérünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bizottságnak az előadást. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy számomra nem kielégítő a javaslat, sajnálatos módon. Ausztriában, Ausztria részéről a tanács sem is szavazta meg, és a következőt szeretne elmondani indoklásképpen. Ausztria az indoklásában jelezte, hogy csak akkor beszélhetünk szabálysértésről, hogyha súlyos sérülések keletkeznek, illetve halálos kimenetelő egy eset. Ezzel azonban a 2009-es idevágó rendeletet semmibe vesszük, ugyanis a rendelet szerint a közúti biztonság javítása mellett célul kell kitűzni a tisztességes versenyt, a jobb átláthatóságot, a jobb szociális védelmet és az egységes kontrollnormák bevezetését. Néhány részben szerepel ugyanis, hogy ugyan, hogy szigorú normákra van szükség a megbízhatóság és a jogbiztonság érdekében, az az érv, miszerint a szociális dömping és az illegális kabotás esetében a parlamentnek nincs mandátuma, és ezért ez nem kerülhet be a szövegbe. Ez az érv tehát szerintem nem logikus. Másrésztről az Európai Bizottság viszont meghaladta kompetenciáit, mivel a végrehajtási aktus esetében toleranciát javasol bizonyos esetekben, például a súly esetében, illetve ahol új kategóriákat határoz meg, amelyel, amivel materiálisan is megváltoztatja az alapul szolgáló jogszabályok rendelkezéseit. Emellett az arányosság ellen is vétett az Európai Bizottság, mert rendkívül bonyolult a javaslat, és bizony, és szembe megy bizonyos rendeletekkel és irányelvekkel, ezért a hatékony kontroll szinte már már lehetetlen. Az adott körülmények között ezért én azt szeretném kérni, hogy a javaslatot a jelenlegi formájában utasítsuk el. Köszönöm szépen. Köszönjük, Péter van Dálen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai politika egyik fontos sarokkövéről van szó. A rendeletek és irányelvek megszövegezése területén nagyon jó teljesítményt nyújtunk, de a végrehajtás nem utolsó sorban a közlekedés területén is a munkánk egyik gyengéje, gyenge pontja. Lenne egy kérdésem az Európai Bizottság képviselőjéhez. Jó magam, több mint egy éve várok már egy választ az Europolnak feltett kérdésemre, amely a hamisított dokumentumokra vonatkozik, például hamisított vezetői engedélyek és hasonlók ra gondolok. Az Európol nem hajlandó válaszolni, ezért szeretném most feltenni ezt a konkrét kérdést. Milyen lépéseket irányoz elő a szöveg, milyen szankciókat irányoz elő az okmány hamisításra vonatkozólag? E konkrét kérdés mellett lenne egy megjegyzésem is. Sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Bizottság csak 2016 végén kívánja bemutatni az új csomagot. Ertug kolléga megelőlegezte a bizalmat az Európai Bizottságnak, de egy ilyen rendkívül fontos téma esetében, mint amilyen a közlekedés, és külön a közúti közlekedés, ahol még sokat kellene javítanunk az eddigi körülményeken, sajnálatos, hogy még egy évet kell várnunk, vagy lehet, hogy másfelet is. Itt van ez a hírhet Juncker csapat, Európát előbbre akarják vinni, egy ilyen fontos területen azonban, mint a közlekedés és a közúti közlekedés, mégis másfél évet kell várni egy ilyen csomagra, és szeretnék választ kapni a konkrét kérdésemre. Köszönöm. Köszönjük Bruno Goln is. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Bevallom, hogy nagyon zavarban vagyok, ugyanis lehet, hogy a filmnek az egyik epizódjáról lemaradtam, de nem, zavarban vagyok, nem tudok megítélni egy olyan dokumentumot, amelyet nem ismerek. Bizonyára a bizottság honlapjáról le lehetett tölteni ezt a dokumentumot, de az biztos, hogy a munkadokumentumok között nem találkozhatunk ezzel a dokumentummal. Ez pedig igencsak zavarba ejtő, hogyha ítéletet akarunk hozni erről a szövegről. De persze ez lehet, hogy az én hibám, nem tudom. Nagyon meg vagyok győződve arról, hogy Péter Lungvin véleménye alapvetően helyes, viszont megosztott vagyok, amikor egy olyan rendeletről beszélünk, amely elvenné a vezetői engedélyeket. Ez egy nagyon súlyos beavatkozás lenne az érintett vállalkozások számára. Véleményem szerint felmerül bennem a kérdés, hogy van-e kompetenciánk erre, van-e kompetenciánk arra, hogy olyan dönté- ilyen jellegű döntéseket hozzunk, ilyen jogi döntéseket ezek ugye büntetőjogi döntéseket, döntések. Nem tudom, hogy a szubszidiaritás elvét tekintetbe véve mi hozhatunk-e ilyen döntéseket. Ez megint csak egy megjegyzés, mondom még egyszer, nem olvastam a dokumentumot, úgyhogy a végleges véleményemet majd a jövőben fogom megfogalmazni, mikor már ismerni fogom a szöveget. Talán csak tájékoztatásul annyit, hogy tegnap kaptuk meg a dokumentumot, a hírharsonánkon keresztül el is költük, abban szerepelt egy link a dokumentumhoz, de a döntésre csak január végén kerül sor, úgyhogy mindenkinek van ideje átolvasni a dokumentumot és véleményt formálni arról. Jackie Foster következik. Yeah, thank you. Köszönöm, köszönöm, elnök úr. Én hiányoltam a dokumentumból valamit, hát próbáltam megtalálni, de hát nem sikerült. Mi lett volna, mi lett volna segít, segítségünkre. Ugye annyi e-mailt kapunk, annyi dokumentummal. Jó lett volna, hogyha kapunk egy kis összefoglalót a bizottságtól, egy egyoldalas kis dokumentumot, amely a konkrét pontokat felvázolta volna, hogy tudjuk, hogy miről is van éppen szó. Jó lett volna, hogyha kaptunk volna egy kis összefoglalót, ez tényleg segítségünkre lett volna. Ami a másik pontot illeti, szerintem ugye az évek során már sokszor cseréltünk eszmét ezekről a témákról. Szerintem azonban még ott tartunk, hogy a tagállamoknak maguknak be kellene tartatniuk a jogszabályaikat. A parlament a saját parlamentjük által és a bizottság által. Az előbb elhangzottakhoz azt mondanám, hogy igen, vannak itt határ problémák. Nem lehet állandóan mindent ellenőrizni, ez egész egyszerűen lehetetlen. Úgyhogy hogyan lehet akkor a csalással felvenni a harcot? Persze felvesszük a családdal a harcot, de nem megfelelően. Szerintem érdekes lenne szeretnénk jobban részletekbe belemenően megismerni a, a dokumentumot. De persze a különböző jogi rendszerekkel kapcsolatban is felmerülnek a, a kérdések, erről is beszéltünk az előbb, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek esetében a vállalatot fogják megbüntetni, az Egyesült Királyságban pedig magát a vezetőt, a sofőrt, tehát azt az embert, aki éppen elköveti a jogsértést hiszen el kellene gondolkodnunk, nem tudjuk megváltoztatni az összes jogi rendszert, még akkor sem, hogyha akarjuk a következő tíz évben. Úgyhogy ezen el kellene gondolkodnunk, és erre mindenképpen ki kellene térnünk. Nagyon köszönöm a bizottságnak egyébként, hogy eljöttek ezen a mai napon. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen, talán még egyszer tisztázásképpen. Január 14-ig lehet módosítókat benyújtani. Február 28-án kerül a plenáris elé az ügy, addig még lesz időnk foglalkozni vele. De mivel azt szerettük volna, hogy először legyen egy eszmecsere, ezért meghívtuk az Európai Bizottságot, abból indultunk ki, hogy szóban megkapjuk majd a bizottság reakcióit, de mivel tegnap megkaptuk szövegben, ezért ezt hozzákapcsoltuk a szöveghez, és körbeküldtük a koordinátoroknak. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja van Miltenburg képviselő. Rövidre foghatom a mondanomat, szerintem ez egy nagyon jó javaslat az Európai Bizottság részéről. Ahogyan Foster és Van Dalen képviselők is elmondták, jó magam is azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, hogy a szabályokat megfelelően átöltessük a gyakorlatban, nem csak arra van szükség, hogy a 28 tagállamban egységesen alkalmazzuk a szabályokat, hanem fontos az is, hogy megfelelő kapacitásokkal rendelkezzenek a tagállamok az ellenőrzés erre vonatkozólag. Kérdezem a bizottságtól, hogy erről is gondoskodnak-e, itt megfelelő szabályozásra van szükség. Timmermans biztosnak itt van a Better Regulation, a jobb szabályozásra vonatkozó agendája. Úgy tűnik, hogy ez azonban azt jelenti, hogy kevesebb szabályt akarunk európai szinten folyamatosan fékezünk, lassítunk ezen a téren, és ahogy a kollégák is elmondták, mégis a, köz, a közúti közlekedésre vonatkozólag szükség van egy csomagra. Egyre kevesebb szó esik egy egységes jogalkotási csomagról, úgy tűnik, hogy itt egyfajta fragmentációra kerül sor. Bulc biztos sem igazán reagál már a felhívásokra, én azt szeretném kérni az Európai Bizottságtól tehát, hogy maradjanak továbbra is nagyra törőek a célok területén, mindenképpen javítani kell a közúti közlekedés területén a szabályokat, erre szükség van. Köszönöm szépen, Péter Van Dalen tapsolt is, hiszen megemlítették, Dominik Riké következik. Köszönöm, tisztelt elnök úr, nem fogom megismételni azt, ami már elhangzott. Ugye felkértük a bizottságot, hogy vizsgálja felül a kabotásra vonatkozó álláspontját. Ami biztos az az, hogy a bizottság bemutatta, megmutatta azt, hogy a formában és a tartalomban is tud jelentős előrelépésről tanúbizonyságot tenni, még hogyha még nem is tökéletes a szöveg. Persze itt a nehézségeket már, már megemlítették a kollégák, vagyis azt, hogy a legsúlyosabb problémák esetén milyen nehéz megoldást találni, és milyen nehéz a tagállamokban a megfelelő szankciókat valóban kivetni. Szeretnék kitérni valamire, ami nekem egy picit furcsának tűnt. A második táblázat, itt a tahográffal kapcsolatos jogsértésekről szóló táblázatról van szó. Itt a bizottság azt javasolja, hogy bizonyos jogsértések legyenek legsúlyosabbnak tekintve. De már most, hogyha mm, nem hagyom, hogy ellenőrizzenek, akkor ez nem lehet, nem lehet ne, ö, súlyos jogsértésnek tekinten, tekinthető, tekinteni. Vagyis jobb lenne, elgondolkodni azon, hogyha nem hagyjuk, hogy ellenőrizzenek, akkor az ugyanolyan súlyos jogsértésnek kellene, hogy minősüljön, mint hogyha ellenőriznének, és valóban súlyos jogsértést találnának nálam. Tehát ugye ezen el kellene gondolkodni. Itt van valami, ami egyáltalán nem áll meg a lábán. Itt a második táblázatról van szó, teljesen inkoherens a táblázat. Köszönöm szépen, most Werner kapszót. Köszönöm, elnök úr az idők megváltoztak. Még 20 évvel ezelőtt a hollandok voltak Európa. Ich merke schon, dass sie also äh, stärkere Regulierung haben. Az élen jártak a technológiai eljárásokban és szabályokban és pihenő időszakokban. Most Németországban is és máshol is ez alapszabály, a Royal Dutch Shell Rotterdamban megtankoltat, és utána egész Európában mindenfelé megy tovább a járgány. Tehát szükség volt már egy technikai normára a közlekedés biztonság okán, és tényleg a súlyosság arányában kell megfogalmazni a jogsértést és ezt Európában egységesen nem csak a német hatóságnak kell megítélni szubjektíve, hogy adott esetben a pihenőidő betartása vagy be nem tartása súlyos vagy nem súlyos szabálysértés volt-e, hanem ez legyen egységesen definiálva Európa szerte, és a büntetések is legyenek arányosak Európa szerte és a, a technikai ellenőrzéseken való részvétel, a rakomány biztosítása, fizikai biztosítása, a jogosítványok érvényessége, szabályossága, ez mind kerüljön ide be. Végül is mindmáig a, a nehéz gépjármű forgalom a legnagyobb veszélyforrása közutakon, és ezért már régóta szükség lett volna egy ilyen katalógusra, A napi vezetési idő 10 óra túllépése, ennek az egyedi engedélyezése, de mondjuk ha 50%-kal valaki meghaladja a maximális vezetőidőt, az már súlyos jogsértésnek minősül, és ilyen esetben a gépkocsi vezető a felelős. Ugyanakkor persze a fuvarozó vállalatnak is van felelőssége, hogy mennyire gyakorol nyomást a gépkocsi vezetőkre, mennyire teszi lehetővé a pihenőidő megtartását, és ezt a büntetést neki is vinni kell. Ami a kabotást illeti, a belső piac kapcsán Európában világos, hogy erről meg kell egyezni ezek most a klímakonferencia kapcsán is aktuálisak, és ez a sok üres járat, óriási fölösleges környezetszennyezés, sőt ráadásul a pihenő idővel is csalnak, tehát először sok órát vezet, aztán üresen áll a teherautó, vagy üresen megy a teherautó. Tehát a nyitás, a verseny, a belső piac szempontjából is a kabotás egyértelműen európai szinten szabályozandó kérdés. 10 2800 milliárd euró a közúti szállítás volumene. Ha a holland kollégákkal vagy Jackie-vel beszélünk, egyértelműen azt látjuk, hogy itt közös fellépésre van szükség. Hasonló azonos ö, elbírálása. És akkor még nem is beszéltünk ezekről a hosszú gépkocsi szerelvényekről. Akkor most Lukasevska asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy ö, mik a szabályok, amik a gépkocsi vezetőkre vonatkoznak. Szerintem itt olyan megoldásokról van szó, amelyeknek az a célja, hogy a közúti biztonság növekedjen, és persze itt van nem mellékes témaként a kabotás is. De fontos az, hogy az összes szabályt azonos módon alkalmazzuk mindenkire. Ezzel szerintem mindenki egyetért itt ebben a teremben. arra is rá szeretnék világítani a vitával kapcsolatban, hogy nagyon sokszor a szociális dömping kérdése, vagy a konkurencia harccal kapcsolatos problémák rávetik, rávetítik az árnyékukat erre a kérdéskörre, de hogyha ezeket nem oldjuk meg, akkor semmit sem fogunk tudni előrelépni, nagyon különböző hatások, költségek mutatkozhatnak. Nem lehet egy kelet-európai fuvarozónak a költségeit egy holland fuvarozóval egyenlővé tenni. Természetesen van egy belső piac, van egy konkurenciaharc, erre szükség is van, a versenyre szükség van, és ugyanez egyébként jellemző minden más szektorban is. nem szeretnénk, hogyha domináns helyzetek alakulnának ki ezen a piacon, és nagyon gyakran esik szó a fizetésekről, bérezésekről is, és ezzel kapcsolatban a szociális dömpingről. Olyan cégek születnek meg, amelyek egyik országból a másikba válogatnak, hogy hol alkalmazzanak olcsóbb munkaerőt, ez igaz Németországra, igaz Hollandiára is. Azért teszik ezt ezek a cégek, mert szeretnék csökkenteni a költségeket. Ezt nem lehet figyelem, figyelmen kívül hagyni, de nem szabad az sem, hogy túlságosan a szociális dömping ellen harcoljunk. Köszönjük! Magam is feliratkoztam a felszólalók listájára, és ezzel le is zártam a listát. Az utolsó ponttal kapcsolatosan intenzív megbeszéléseket folytattam a lengyel közlekedési miniszterrel, aki azt mondta, hogy semmi gond, hiszen hogyha tisztességes szabad verseny érvényesül, akkor ezzel semmi gond nincsen, de mégis lengyel szabályok szerint történik a lengyel sofőrök bérezése, és nem a német szabályok szerint. Mondtam neki, hogy jó, lehet, hogy ez működik, de lehet, hogy három év múlva akkor már Lengyelországban nem lesznek kamionsofőrök, mert Romániában alacsonyabb a bérek, elárasztják a lengyel piacot, a román sofőrök, és akkor, akkor ezzel a helyzettel mit kezd majd és akkor már elkezdett ő is kételkedni. Nyilvánvalóan a határokon átívelő szabályozásra szükség van, de a szociális dömping mindenkit érinthet adott esetben, nem egy kelet-nyugat problémáról van szó, ezért a kabotás esetében vannak szabályok, amelyeket be kell tartani, de el lehet felejteni az olyan szabályozást, amelyet nem tartatunk be, ezért ellenőrzésre is szükség lesz. Második pont, kinél van a felelősség? A sofőrnél vagy a vállalatnál? A rendőrségnél meglátogattuk az ellenőrzésekkel foglalkozó osztályt, és elmondták nekünk, hogy állandóan telefonhívások érkeznek be hozzájuk. Épp előző nap is egy sofőr betelefonált, hogy kérem, ellenőrizzenek engem, mert 17 órája dolgozom folyamatosan, és az a főnökön pedig megtiltja, hogy szünetet tartsak, mert időben meg kell érkezni a rakománynak. Ez egy rendkívül veszélyes helyzet, de hát mit tegyen a sofőr, hogy me- amikor tudja, hogyha panasz nyújt be, akkor másnap elveszíti a munkahelyét. Ezért a vállalkozásra is rá kell róni egy bizonyos felelősséget, hogyha látható például, hogy a szabálysértések 10-15%-a egy vállalathoz kötődik, akkor szerintem mindenképpen meg kell találni a módját annak, hogy ez ne folytatódhasson így, az illegális gyakorlatot szankcionálni kell. Harmadik pont, közúti közlekedésre vonatkozó csomag, mert egy fél éve foglalkozunk ezzel, tudjuk, hogy Bulc biztos asszony dolgozik ezen, ő is fontosnak tartja, de hát a bizottságban van egy új hierarchia, ott vannak biztosok, akiknek nem igazán van beleszólásuk a dolgokba, ott vannak aztán az alelnökök, akiknek már egy kicsit több beleszólásuk van, és aztán jön Juncker és Timmermans az élen. Az övék a végső szó, ők pedig azt vallják, hogy minél kevesebb szabályozásra van szükség. Amikor Timmermans és Juncker beszélnek a közúti csomagról, azt mondják, hogy igen, fél éve már jó úton haladunk, és ezért a bizottságba vetett bizalom, Ismael, Hát nagyon nagy bizalmat fektetünk a bizottságba valóban, ezt mindenki láthatja, viszont sokszor ez nem felel meg a gyakorlati tapasztalatainknak. Mindenesetre azt láthatjuk, hogy valami már történik. A fő kérdés az, hogy miért kell jövő végéig várnunk, hogyha már mindenki rábólintott, hogyha Timmermans és Juncker is rábólintott már. És most már nem csak azt halljuk, hogy jövőre, hanem jövő év végén, hát az én tapasztalataim alapján, ha valaki azt mondja, hogy jövőre ez meg lesz, akkor örülhetünk annak, ha a jövő utáni évben majd megszületik ez a csomag. Ki, ki, maga döntse el, hogy egyetérte a tartalmi kérdésekkel, illetve hogy bizalmat szavaz-e a bizottságnak, még úgy is, hogy akár két-három évet is kell várni majd adott esetben. Most pedig várjuk a bizottság válaszait. Parancsoljon! Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, first of all, I would like to... Köszönöm szépen. A kérdésem nagyon világos. Ez uh, a rendelet tervezet uh, a szabálysértési eljárással kapcsolatban egy első lépés, de még csak első lépés, tovább kell dolgoznunk annak érdekében, hogy az összes EU-s szabálynak való megfelelést biztosítsuk, és ne csak azoknak a szabályoknak a betartatását, amelyeknek, amelyeknek közvetlen hatása van a közúti biztonságra. Aztán itt van a fair verseny kérdése és az arra vonatkozó szabályok, a munkavállalókra vonatkozó szabályok betartatása. Különösképpen a kabotást említeném ebből a szempontból, erről is esett már szó, és azon szabályokról, amelyek az úgynevezett postafiók cégek elleni harccal kapcsolatos. Ez egy olyan kezdeményezés, amelyet az Európai Bizottság nem régen jelentett be, és még hogyha nincs is jelenleg még semmi konkrétum ezzel a témával kapcsolatban, de azért mindenkit biztosíthatok arról, hogy az egységünk, az osztályunk legnagyobb része nagyon keményen dolgozik ezen a kezdeményezésen. Ez csak egy első lépés, ahogyan elmondtam, de itt egy ex post értékelés születik, hogy megvizsgáljuk azt, hogy ezek a szabályok vajon egyáltalán a jelenlegi valóságnak megfelelnek-e, vagy sem, és hogy hozzá tudnak-e járulni ahhoz, hogy a jó ö, jogszabály betartatását ö, elősegítik-e. Aztán van itt még két további rendelet, az egyik a piacra jutással kapcsolatos a másik pedig a közúti biztonsági szabályokra vonatkozik. Ezzel kapcsolatban szintén nagyon jól haladunk az ex-post értékelésekkel, tehát remélem, hogy hamarosan tudjuk terjeszteni mindenkinek, és meg tudjuk osztani a, a, az eredmény, vagy hatásvizsgálat eredményeit. Volt egy lista, amelyre Rike úr említést tett, ez arra vonatkozik, hogy vannak-e az egyes szabálysértések szintje és, és a dokumentumokhoz való hozzáférés között eltérések. Én úgy látom, hogy itt a kettes csoport az, amiben a meghamisított dokumentumok, illetve a dokumentumok átadásának hiánya vagy megtagadása azonos szinten értékelendő. Az, hogyha a dokumentumokhoz való hozzáférést nem biztosítják, az a négyes melléklet megsértése, ez egy súlyos jogsértésnek bizonyul. Van Dalen úr is egy kérdést tett fel a meghamisított dokumentumokkal kapcsolatban. Én ezt úgy látom, hogy ez is része annak a listának, ami a szabálysértésekre vonatkozik. Erre egyébként külön említést is tettem. Ez tulajdonképpen a rendeletnek való nem megfelelés, a dokumentumok különböző szinti, szintű dokumentumok nem megfelelő volta, a kettes jogszabálysértési csoportban tartozik. Itt az egyes és a nyolcas szabálysértéseket említeném ezzel kapcsolatban. A meghamisított dokumentumok pedig a tízes és a tizenegyes csoportban találhatóak. És hogy befejezésképpen összefoglaljam a helyzetet, ez egy nagyon technikai dokumentum, éppen ezért mi néhány héttel ezelőtt előkészítettünk egy non-papert, aminek az a célja, hogy az egész listát, a szabálysértési listát és a mögöttes gondolatokat elmagyarázzuk, és azokat az újfajta szabálysértéseket is, amelyek az új listában szerepelni fognak. Köszönöm szépen. Január 14-ig kell megtenni a megjegyzéseket a szöveggel kapcsolatban a plenáris pedig február 28-án szavaz majd a témáról, legkésőbb. Akkor most átérünk a következő napirendi pontunkra. Az EMZA ügyvezető igazgatójának előadása, Milli úrról van szó, üdvözlöm körünkben. És ne felejtsük el, hogy az emzát már egyszer meghívtuk Lisszabonba, és Maja Kilenen és Robert Zire már jártak is ott, illetve az emzától kaptunk meghívást, és ők ketten jártak a nevünkben az emzánál, és beszámolójuk elkészült erről a látogatásról, Diejenigen, die nicht mehr, those who would not listen, please leave the, the room. Aki nem érdekel ez a téma, azt kérem, hogy hagyja el a termet, és ne itt folytassam magánbeszélgetést. Nos, üdvözlöm Milli urat, az EMSA ügyvezető igazgatóját, és ahogy említettem, Lisszabonban jártunk már, Robert Zile és Meja Kilőnen voltak a delegáció tagjai a bizottság részéről, ismeri is őket nyilván, tehát ők tájékoztattak minket az utazásról, ez a beszámoló került a képviselőkhöz, e-mailben köröztettük, tehát a kollégáink valamit már azért tudnak önökről, de nyilván nagyon köszönjük, hogy akkor most ön ezt további részletekkel egészíti ki. Thank you very much, uh, Mr. President. Um... Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, kedves hölgyeim és uraim! Nagyon köszönöm, hogy meghívtak ismételten erre a mai napra, és lehetőséget adtak nekem arra, hogy mondjak pár szót az EMSA jelenlegi tevékenységéről és a jövőbeli kihívásairól. Szeretném ismételten kiemelni, hogy mennyire hálás vagyok ennek a bizottságnak, ugyanis nagyon támogattak minket, az EMSZ-t, a 2002-es megalakulásunk óta. Nem úgy, mint tavaly, idén szeretném kiemelni a prioritásokat és a kihívásokat, amelyekkel az EMSZA a következő évben szembe kell majd, hogy nézzen. Amikor a kihívásokról beszélünk, a legnagyobb kihívás horizontális szinten az az, hogy az alapvető tevékenységének eleget tudjon tenni a mostani erőforrásaival. Ugye szolgáltatásokat végzünk, tudást dolgozunk fel, valamint technikai támogatást itt nyújtunk a tagállamoknak, a különböző bizottsági szolgálatoknak, más ügynökségeknek. Ezek az intézmények a mi bizottságunk munkájából profitálnak. Ahogyan látható ezen a grafikonon, 2003-ban kezdtük el kezdtünk el a személyzeti számon dolgozni, amelyet az EU-s intézmények írnak elő. Még egy kicsit túl is léptünk ezen a számon. Azonban annyi feladatunk van, hogy egyre több személyzetre van szükségünk. Most már elértük azt a pontot, amikor is csökkentenünk kell az emberi erőforrást, és így kell a prioritásainkat megtalálnunk azok, azon feladatok között, amelyeket el kell végezni az ügynökségünknek. Nagyon köszönöm, hogy 2014-ben ott voltak, az, részt vettek az első érdekelt felek között kitöltetett felmérésünkben amely rendkívül hasznos volt számunkra. Majd külső értékelést is fogunk végezni, ugye ezt a, a rendelen, rendeletünk írja elő. Az EMSZ-nál a hajó biztonság az egyik legfontosabb feladat. Dolgozunk ezen a területen, méghozzá azzal a céllal, hogy biztosítsuk a hajókat az erre vonatkozó erőforrásainkat egyre erősítjük. 2016-ban mm, majd egy olyan tanulmányt fogunk fogunk kibocsátani, amely alapvető fontosságú lesz a hajók biztonságának növelésének területén. Tehát a személyhajózásnak a biztonságáért dolgozunk a különböző érdekelt felekkel. Az EMSA aktívan támogatni fogja technikai szempontból a második célrevezetősi vizsgálatnak az eredményeit is, amelyben nagyon sok follow-up tevékenység fogalmazódik meg. Amikor a dolgok elromlanak, és sajnálatos módon a dolgok elromlanak, a statisztikák, az EMSZA statisztikák szerint a dolgok az európai határokon nagyon sokszor romlanak el. Tavaly több mint 3000 balesetre és önkívüli eseményre került sor, 99 nagyon, nagyon súlyos eseményre került sor, több mint 130-en meghaltak, 51 hajót pedig elveszítettünk. Sajnos ezek megtörténnek, a hibáinkból tanulnunk kell, és a jövőre vonatkozóan fejlődést kell felmutatnunk. Gyűjtjük az adatokat a balesetekre vonatkozóan, és nem olyan régiben ki is publikáltuk azt a statisztikát, amely a, a tengeri balesetek és rendkívüli eseményekre vonatkozik. Ez egy igen érdekes információforrás, amely mindenki számára elérhető a weboldalunkon keresztül. 2016-ban az EMSA továbbra is segít majd a tagállamokban, és az a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak is abban, hogy a nemzetközi, illetve EU-s jogszabályozást be tudják tartani a hajók szennyezésének területén. Így például támogatást nyújtunk a támogatást nyújtunk a bizottságnak, a tagállamnak, az tagállamoknak, az, iparok, az iparnak is a kén rendelettel kapcsolatban, és általánosságban az üzemanyagokra vonatkozó szabályozások betartatásával kapcsolatban. A monitor, monitorozás, a jelentések, illetve a széndiokszid kibocsátása vonatkozó szabályok betartatásában is segítünk, valamint a bizottságnak az újrahasznosításra vonatkozó szabályok betartatásában. Az EMSA mm, alapvetően kidolgozott egy olyan, ö, olyan ö, rendszert, amely mindenki számára elérhető Ezt pedig már tovább fogjuk fejleszteni 2016-ban, annak érdekében, hogy egy közös EU-s rendszerünk lehessen, amelyben meg lehet majd osztani egymással az információkat, és ellenőrizhetjük, hogy az egyes vállalatok mennyire tartják be az európai jogszabályokat. A kén rendeletre világítanék itt rá amelyet ki, eh, három hónap alatt sikerült eh, kidolgozni. Szeretnénk a közeljövőben egy ö, eh, egységes EU-s információs rendszert kidolgozni, amelyen a felülvizsgálatokat, az ellenőrzéseket egyszerűbben lehet majd végezni. Az MRV, illetve az újrahasznosítási rendelek, rendelet betartatása szintén rendkívüli fontossággal fog bírni a jövőben. A következő évben, jövőre az EMSZA támogatja majd továbbra is a, a szomszédait, hogy azok betartsák az EU-s előírásokat. Itt a földközi tengerre, a Kaspi, az Adriai Diára gondolok, amelyek különleges figyelmemben fognak részesülni. Az EMSZA segít majd abban, hogy hogy a szemszás szolgáltatásokból az érintett szervek a lehető legjobban tudjanak profitálni. 2016-ban az EMSZA támogatni fogja a belső piac, illetve a tengeri fuvarozás hatékonyságra vonatkozó erőfeszítéseket, valamint a bizottságot bizottságot is, annak érdekében, hogy az országos egyablakos rendszert is tovább lehessen fejleszteni. 2016-ban a vám hatóságokkal való együttműködésnek a tükrében továbbra is segíteni fogjuk a hatóságokat. Szeretnénk ugyanis megmutatni, hogy a az országos egyablakos rendszerben, mm, rendszerben mennyire beleilleszhető ez a kérdés. A tengeri képet szeretnénk majd új központokkal, új technikai opciók, az EU-s tagállamok számára való elérhetőségével gazdagítani. Erre szükségünk van, ugyanis változik a táj, változik a világ. Egy célunk van összesen, méghozzá az, hogy segítsük a kulcsfontosságú szereplőket a tengeri mm, világban. Az EMSA szolgáltatásokat nyújt a Frontexnek is, és operációs, műveleti tevékenységeket is végzünk az Európai Uniónak. A szolgálatunk 2013 óta működik, és majd májusban, 2016 májusában ezt a szolgálatot újra fogjuk választani, és így a hajók beazonosítása a frontex együtt, vagyis a Euroszúr rajl is együtt még eredményesebb lesz. Ami az új technológiákat illeti, erre nem csak a jobb és gyorsabb információ megosztás miatt van szükség, hanem azért is, mert ez hozzáadott értéket képvisel. Éppen ezért az ügynökség részt vesz olyan kísérleti projektekben, amelyek azt vizsgálják, hogy hogyan lehetne integrálni a távirányítású repülőgépeket a tengeri rendszer lehetőséget adna arra, hogy a jelenlegi hiányosságokat be, hiányosságoknak véget vessünk, és beazonosíthassuk a kisebb hajókat is. Az a célunk, célunk hogy, hogy egy több célú rendszert dolgozzunk ki, amelyekkel monitorozni tudunk, monitorozni tudjuk a kibocsátásokat, valamint az olajszennyezéseket, olajszennyezési területeket be tudjuk majd azonosítani. Az emsze számára jövőre egy másik fontos projekt, nem csak jövőre, hanem az elkövetkezendő években, az a Kopernikus biztonsági fejlesztése lesz, méghozzá a tengeri rendszer rendszerben. tehát 2016-ban tehát ezt a mm, együttműködést majd el fogjuk kezdeni. 40 millió eurót kapunk a következő években, amelyel az EMSA a jelenlegi rendszeréből tovább tud fejlődni, és integrált tengeri rendszer tud kialakítani, hogy a különböző felhasználóknak az igényeit ki tudja elégíteni. Az ügynökségünk továbbra is fontos szerepet játszik az olajszennyezettség beazonosításában, 90 ö, olyan hajót ö, alakított, ö, olyan területet azonosítottunk be, amelyek ö, kockázatot jelentenek, és a következő években már a Kanári-szigetek, Madeira ö, területén is ö, megfelelően hatékonyak leszünk. Az ö, EMSA a szennyeződéseket is vizsgálja, megfelelő rendszerekkel, felszerelésekkel jelentkezik, rendelkezik, és a hajóinkat privát vállalkozások is működtetik. Így tudunk úgynevezett standby szerződéseket is ellátni az EMSZ-val. Vagyis a kereskedelmi kereskedelmi tevékenységet ezek a hajók rögtön abba hagyják, és adott esetben segítenek az olaj szennyeződések helyreállításában, akár 24 órán belül az integrált olaj szennyeződés területén egy egész portfóliót dolgozunk ki, méghozzá az tagállamokkal együtt, azok a tagállamokkal, amelyekkel kapcsolatban vagyunk. Így a hajóinkon új felszerelések vannak, olyanok, amelyek ellenállnak a szennyeződéseknek, és így ezen a képen láthatnak egy olyan EMSA hajót, amely fel van szerelve a megfelelő olaj tisztítási felszerelésekkel. Remélem, hogy a prioritásoknak ezen bemutatása, ugye a 2016-os évre vonatkozóan, mm, megmutatta önöknek, hogy ugye a következő 12 hónapban hogyan is fogunk mi dolgozni. Nagyon szívesen válaszolok a kérdésekre, és továbbra is várok mindenkit. Lisszabonban nálunk, szeptemberben már jártak is páran nálunk. Nagyon köszönöm a figyelmet. Thank you very much as well. Köszönjük szépen mi is. És most nem a, a frakciók szerint, hanem a szépség sorrendben kérdezem a két delegáció tagunkat, Robert Zile elsőképpen. Köszönöm ezt a bevezetőt, és valóban nagyon jól összefoglalta az EMSA ügyvezető igazgatója, amit tudni érdemes. Köszönöm a mobideket is, ami az ez a szimbóluma de most komolyra fordítva a szót, az ügynökség, EMSA ügynökség szakértelméhez nem fér kétség, a Frontex-szel való együttműködése is nagyon jó. A biztonságpolitikai kérdésekben a kikötők biztonsága tekintetében nagyon szakszerű válaszokat kaptunk a menekültügy kapcsán is az EMSA szakembereitől. A második jó benyomásom az volt, hogy nagyon korszerű technológiákat használnak, tehát real-time látható valamennyi hajó egy képernyőn, sőt a drónok, a használt drónok, a kísérleti projekt is, helye is. És nagyon jó a balesetek megelőzése, illetve balesetek esetén való fellépés is. És ahogy levonják a következtetést a balesetek után. Kérdésem arra irányul, hogy ugye december, mint a bizottságban a kikötői irányelvről kellett volna szavaznunk. És gondolom, hogy ön követi a, ennek a jogalkotási anyagnak, a dossziénak a sorsát. Lát-e ön arra lehetőséget, hogy komolyabb emberi és pénzügyi erőforrásokat sikerüljön megmozgatni, hogyha ez a jogalkotás jó irányba alatt is megszületik. Ugye tudjuk a tanácsálláspontját. Ön hogyan látja, hogyha születne egy politikai döntés, akkor milyen erőforrások állnának rendelkezésre? Melyek ki lenne ennek adok szót? Köszönöm elnök úr. Köszönöm Müli úrnak is, hogy eljött hozzánk, és az emzáról új dolgokat elmondott. Látogatásunk nagyon izgalmas, jó tapasztalatokat hozott, és örülünk, hogy ott lehettünk. És örömmel számoltunk be a Trump bizottságnak a szakmai tapasztalatokról. Mégis két kérdés bennem maradt úgy gondolom, hogy a legnagyobb kihívás a környezeti kihívás. És tudjuk, hogy a jelenlegi irányelv hányszor és hogyan sérül, hogyan látja ön az EMSZA szerepét az irányelv végrehajtásában? Ön szerint a tengert használók attitűdjeit hogyan lehetne jogalkotásilag is segíteni, hogy a környezeti célokat jobban elérjük. És a másik nagy kérdésem a klímaváltozás és a menekült válság összefüggéseivel kapcsolatban. Vannak-e elemzéseik? Jelenleg még mindig, bár nagynak tűnik, még azt mondhatjuk, hogy kicsi a probléma, mert ha a klímaválság beélesedik, akkor hatalmas bajok lesznek, országok tűnhetnek el a föld térképéről, szigetek egészei, és erre erre van-e az emzának valamilyen stratégiája? Van-e felkészülés ilyen helyzetekre? Mit tehetünk ezen hatalmas kihívások kezelésének szakszerűbb irányba való elterelésé érdekében. Lehet, hogy nem holnap történnek meg ezek a katasztrófák, de ha megtörténnek, akkor hatalmasak lesznek. ez Pascalnak adok szót. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Mili, por su presencia. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm Milli úrnak, hogy itt van. Én azt hiszem, hogy az, amit ő tett, az nagyon jó, és erre büszke is lehet, és mi mindig támogatjuk Önt itt ebben a szakbizottságban. Természetesen az ügynökségek szerepével kapcsolatban igen igényesek vagyunk, úgyhogy nem minden alkalommal vagyunk, tehát mindig nagyon gyakran igen kritikusak vagyunk, de ugyanakkor Rendkívül jó munkát végeztek önök a mi véleményünk szerint. Én többször is voltam jelentéstevője azoknak a kérdéseknek, amelyek az EMSA-val foglalkoztak. Sajnos nem tudtam eljönni a missziós utazásra, de jártam már az emsa nál akkor, amikor Lisszabonban felavatták az ügynökséget. Az idő előre haladtával a bizottság mindig is támogatta, hogy új forrásokat és új feladatokat kapjon az EMSA, van egy olyan adat is, amelyre most szeretnék rákérdezni. Vajon pozitívan az önök véleménye szerint az, hogy felhasználták az összes rendelkezésre álló forrást? Sikerültek, sikerült-e az, hogy megőrizzék a munkakapacitás szintjét, és ön azt is elmondta, hogy a jövőben nehezen lesz majd összeegyeztethető az, hogy állandóan több és több feladatot kap az EMSA, ugyanakkor a személyzeti feltételek azonosak maradnak. Ami a környezetszennyezés elleni harcot illeti, nagyon örülök annak, hogy standby hajók már a Kanári-szigetek térségében jelen vannak. Ez nagyon pozitív, de hogyha megvizsgáljuk a standby hajókat, amelyek a környezetszennyezést megakadályozandó mennek ki a helyszínre. Mit kell tenni annak érdekében, hogy ezt a rendszert meg tudjuk őrizni, mert ezzel nem kell állandóan egy teljes flottát készenlétben tartani. Nézzük most az új technológiák kérdését, a drónokra gondolok, vagy a drónok nagyon nagy szerepet kapnak abban, hogy felderítsék a környezetszennyezést, azoknak a forrásait. Vajon hogyan lehetne megvalósítani azt a rendszert, hogy aki a környezetet szennyezi, az fizesse meg ennek a rendbetételének a költségeit? Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? És aztán van itt még egy fontos új jelenség, a gazdasági bevándorlók, illetve a menekült helyzet, de az biztos, hogy a földközi tenger gyakorlatilag egy hatalmas temetővé vált. Olaszország, Spanyolország frontvonalban állnak ezen a területen. Az EMSA-tól is egyre több segítséget kérünk annak érdekében, hogy a Frontex-el együttműködésben meg lehessen akadályozni ezeket a borzasztó helyzeteket, a vízbefúlást és a hajók elsüllyedését. Mit tehet ebben a tekintetben az EMSA, és milyen eredményeket tud felmutatni? Még egyszer köszönöm, és gratulálok, mert nagyon jó munkát végeznek kiváló munkát, nagyon jó példát mutatnak másoknak, úgyhogy csak gratulálni tudunk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Lucy Anderson következik. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, és szeretném elmondani az SZND részéről is, hogy mennyire örülünk, hogy itt van, és nagyra értékeljük a munkáját, főként ebben a nagyon nehéz pénzügyi helyzetben. Mindenképpen biztosítani szeretnénk azt, amennyire tőlünk telik, hogy meglegyenek a szükséges forrásaik a munkához. Megnéztem az elemzésüket és a számadatokat, és főként a biztonságról szeretnék beszélni. Az adatokból számomra egyértelmű, hogy egyfajta növekvő tendenciát mutat a statisztika, ami a különböző balesetek és incidensek számát illeti. Az SND részéről a mi legfőbb aggodalmunk az, hogy hogyan tudjuk a megfelelő körülményeket biztosítani, a megfelelő munkakörülményeket. Egyre romlik a helyzet, szemmel láthatóan, ez pedig azt eredményezi, hogy egyre több a kockázat a működés során, mint a nyílt tengeren, mint pedig a kikötőkben. Nagyon örülök annak, hogy Zéle úr, lehet, hogy ön nem ért egyet velem, de szerintem ez egy olyan téma, amely sokak számára fontos. Tehát Zile úr említette a kikötői szabályozást, szerintem ezzel kapcsolatosan igenis vannak aggályok, lehet, hogy még több forrásra lenne szükség ilyen körülmények között. Ugyanis a kikötői szabályozás esetében nagyon fontos téma a minimum normák témája. Tudom, hogy a szociális párbeszéden belül tematizálják a biztonsági kérdéseket, és a biztonságos munkavégzés feltételeiről is zajlik az eszmecsere, de szerintem a kikötői szabályozásban is szerepelnie kell ezeknek. Nekem vannak aggájaim a kikötői e, csomaggal kapcsolatosan, és nem csak nekem, hanem sok kollégának is. Nem vagyunk biztosak abban, hogy most van-e értelme ennek a szabályozásnak ilyen formában. Szeretném megkérni a kollégákat, hogy gondolkozzanak el azon, hogy érdemes erről szavazni decemberben. Köszönjük, Jackie Foster következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a rendkívül értékes előadást a kolléga részéről. Más kollégákhoz hasonlóan illetve más kollégáktól eltérően én egy szigetről érkeztem, az Egyesült Királyság területéről ugye, minket aztán tényleg víz vesz körül, és ezért úgy gondolom, mi még inkább felismerjük azt, hogy az ágazat milyen problémákkal szembesül. Nekem a hátterem inkább a légiforgalomhoz kapcsolódik oda, de ott is nyilvánvalóan nagyon fontos a különböző incidensek eh, feltárása. Lehet, hogy a tengeri ágazatban egy kicsit nehezebb ez a feladat, de mindenképpen továbbra is nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra és az összes többi szereplőre, hogy robusztus szabályozásokat eh, fogadjanak el, és ellenőrizzék is a szabályok betartatását. Nyilvánvalóan a nyílt tengeren vagy egy óceán kellős közepén nagyon nehéz kinyomozni, hogy mi is történt pontosan, de mégis szükség van erre. Röviden szólnék még a drónokról is. Én készítettem ezzel kapcsolatosan egy jelentést. Nagyon fontos ez a téma is, nagyon aktuális. A parlament úgy gondolom nagyon jó jelentést készített ebben a témában, és sikerült ezzel megfelelő irányt szabnunk a jogalkotók számára, anélkül, hogy túlszabályoznánk persze ezt az ágazatot, mert fontos, hogy megfelelően alkalmazni is lehessen ezt a technológiát. Most rátérnék arra, hogy hol van némi gond. Felmerült az egyik irányelv, sűrűn egyeztetünk a különböző érintettekkel, és felmerült egy probléma, amelyet egyébként majd a holland elnökséggel szemmel is fel kell vetni, és hát nyilvánvalóan ők érdekeltek lesznek ebben a témában. Itt van ez az irányelv, és gond merült fel, illetve probléma merült fel a megvásárolható felszerelés mennyiségével kapcsolatosan, de a menetrendelés gond van, mert azt hiszem, hogy az amerikaiak egy moratóriumot határoztak meg, arra vonatkozólag, hogy mikor kell ezzel a megfelelő felszereléssel rendelkezniük a különböző tengeri járműveknek. Az Európai Unióban viszont a kikötőkben az a helyzet, hogy azok a hajók, amelyek rendelkeznek a megfelelő felszereléssel, befutnak a kikötőbe, utána viszont azért, mert nem felelnek meg a tiszta vizekre, vagy a vizek tisztaságára vonatkozó irányelvnek, vagy adott esetben egy helyi szabályozásnak, ez tehát nem történhet meg. Vagy vannak olyan irányelveink, amelyeket mindenképpen be kell tartani, és amelyek jogbiztonságot teremtenek, illetve erre mindenképpen szükség van, de az nem lehet, hogy bizonyos tagállamokban eltérő szabályok legyenek érvényben. Ez gondokat okoz egy nagyon nagy ágazat számára, Úgyhogy, hogyha az önök ügynöksége tudna tenni valamit a e problémák megoldása érdekében, az nagyon jó lenne. És ahogyan elmondtam, a hollandok nyilvánvalóan nagyon érdekeltek a tengeri témákban, úgyhogy remélhetőleg a holland soros elnökség idején sikerül ezt tisztázni. Sok nagyon érdekes és fontos dolgot mondott el, magam nem tudtam ellátogatni önökhöz, lehet, hogy majd máskor, de nagyon szépen köszönöm, hogy ön ma itt van. Köszönöm, köszönjük szépen. Milden Miltenberg képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előadást Milli úrnak, és az EMSZ-nak egy nagyon átfogó munkaprogramja is van, ez is kiváló. Az új technológiákkal kapcsolatosan, a drónokkal kapcsolatosan van egy kérdésem, nyilván ez nem meglepő, hiszen én vagyok az árnyék jelentéstevője a Foster jelentésnek, amelyet a hölgy az imént említett. A kérdésem az, hogy az EU-s intézményektől mire van szükségük ahhoz, hogy az új technológiákat jobban tudják alkalmazni, Amikor például az EU-s migrációs kérdésekről van szó, vagy a kőolajszennyezések feltárásáról, vagy az emissziókról, a kibocsátásokról, és a második kérdésem, konkrétan mit várnak el a TRAN szakbizottságtól ugyanebben az ügyben? Tehát két rövid kérdés volt ez. Ennyit szerettem volna köszönöm. Keith Taylor a következő. I found the button. Jolly good. Megtaláltam a gombot. Köszönöm szépen, Mili úr, az előadást. Én is szerettem volna Lisszabonba elmenni, de a térdem miatt nem tudtam utazni, úgyhogy lemaradtam, de remélem, hogy egyszer ezt már sikerül bepótolni. Néhány évvel ezelőtt a parlamentünk külön kompetenciákat ruházott az EMSZ-ra, hogy az olaj és gáz szennyezéseket saját hatáskörben tárja föl. Önöknek ugye van egy földrajzi illetékessége, és egy hatásköre. Szeretném tudni, hogy van-e önöknek arra vonatkozóan terve, hogy ezt kiterjesszék, és van-e ehhez elegendő emberi és anyagi erőforrásuk, hogyha ez lenne a terv? Claudia Monteiro-nak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ügyvezető igazgató úrnak az átfogó beszámolót. Több új technológiára utalt, a kikötők új típusú infrastruktúráiról. Örülök, hogy vannak ilyen fejlesztések. De a Lisszaboni látogatásról én is lemaradtam, szerettem volna látni, hogy hogyan működnek, Na mindegy, ettől függetlenül lenne néhány kérdésem. A tréning kínálatukra vonatkozóan. Gondolkodnak-e azon, hogy a képzési tevékenységüket javítsák, bővítsék? Ugye a balesetekből levonják a tanulságokat, azt mondják, a legtöbb baleset emberi hibából történik. És gyakran kiderül, hogy a harmadik országok zászlói alatt hajózó járművek ö, személyzete nem mindig kellően képzett. Van-e önöknek arra lehetőségük, hatásuk, hogy európai kezdeményezéssel a saját területükön mindenkire vonatkozóan bevezessenek tréningprogramokat. És lát-e együttműködési lehetőségeket, szinergiákat, továbbiakat a meglévők mellett a Frontex-szel való együttműködésben. Végül pedig azt is említette, hogy a földrajzi illetékesség körén belül ö, vannak területek, ahol együttműködésben lépnek fel a tagállamokkal, a frontex és van, ahol nem létezik ilyen együttműködés. Mi van ezek hátterében? Miért van és nincs adott esetben egy területen együttműködés? Péter Foddánnek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Ez egy olyan terület, amelyen a Juncker csapat mintha nem mozognak elően hatékonyan. Az ügynökségek felét érintik bizonyos problémák, és biztos, hogy egyes ügynökségekre nem lenne szükség, az EMZÁT nem sorolnám ezek körébe, nagyon is fontos ügynökségnek tartom. Szarkusz kolléga, amikor Lisszabonban járt, már évekkel ezelőtt megalapította, hogy nagyon megfogható hozzáadott értéket képvisel az EMZA, és ezt most is bizonyítja. Konkrét kérdésem. Ön beszélt a balesetelemzés metodikájáról. 99 incidenst és balesetet említett, amelyeket elemeztek. Ezek ugye maga az elemzési eljárás is, de akkor a balesetek is már évekkel ezelőtt történtek. Tudná nekünk konkrét példát mondani arra, hogy ezek az elemzések eh, konkrétan segítettek elkerülni baleseteket? van-e ezeknek gyakorlati jelentősége? A jövőre vonatkozó jelentősége a múlt elemzésén kívül. Tehát hogyan tudják igazolni, hogy a baleset elemzés baleset elkerüléshez vezet? Azért teszem föl ezt a kérdést, mert úgy érzem, hogy bizonyos típusú balesetek egyre gyakoribbak a tengereken. Például a kiberakodáskor való meg, megfagyása, illetve a kiberakodáskor a nem megfelelő kikötése a vízjárműveknek egyre gyakrabban vezet balesethez. Levonták-e már ezekből a közös tanulságot? Történt-e intézkedés arra, hogy ezek a kábelek, illetve sodronyok ne szakadjanak el. Köszönöm elnök úr a lehetőséget, hogy német képviselőként a kelet és északi tengerre vonatkozóan tegyek föl kérdéseket, ahol az EMSA a hajózás biztonságának a hátterét garantálja, és persze a megelőzés és a környezetvédelem terén is jelen van. Ugye a ballasztvíz kibepumpálása ö, ö, sokszor vezet szennyeződéshez, és ez nálunk gyakran vitatéma. Nagyszerűnek tartom, hogy új technológiákat vezetnek, vezettetnek be. A Dornió 87-es technológiával dolgoznak, de van-e az egyes tagállamokban egyes egyes országokban szakmai csapatuk, amelyek önállóan képesek ilyen tevékenységet végrehajtani, vontatást végrehajtani. A, a baleseti kommandók, baleseti parancsnokságokkal van egy konkrét együttműködésük. Ha baleset történik a tengeren, amely esetleg egy súlyosabb, ugye Viszkájában volt egy nagy baleset nemrégiben, ö, ott döntés kell hozni arról, hogy azt a hajóroncsot most bevontatják-e egy kikötőbe, vagy sem, mert ugye tele van olajjal, és akkor az konkrét veszélyt jelenthet a parti térségnek. Ezeket a döntéseket hogyan hozzák meg, hogyan működnek együtt a helyi tagállami ö, katasztrófavédelmi parancsnokságokkal is, miben nyilvánul meg a megelőző tevékenységük. Jó, hogy van ilyen tevékenység, de ez konkrétan mit jelent? ugye a drónokról is beszélt. Az új ö, műholdas navigációs rendszert, a Galileót mennyire integrálják ö, a rendszerbe? Ugye vannak orosz hatalmas tankhajók, amelyek nem alkalmazzák még ezt a technológiát, a Boszporusz és a Gibraltár a két nagy átkelőhely, és ezen a két helyen történik a legtöbb baleset, és itt lenne a legtöbb megelőzés tevékenységre szükség. Köszönöm. Mi is köszönjük. Én is szeretnék két kérdést föltenni gyorsan. Tudjuk, hogy a nyersolaj nagyon környezetszennyező. A szennyezett olaj részben az olaj kitermeléskor ö, ö, az úgynevezett nehéz olaj keletkezik. Erről mindig szó van, hogy ezt tulajdonképpen helyben kéne megsemmesíteni. Mikor fogják betiltani, mikor fogják betiltani a nehéz olaj tengeri szállítását? Hogy ne kelljen ez ezt a fajta anyagot a tengereken szállítani. Mindenhol súlyos gondot okoznak e, ezek a nehéz olaj mennyiségek, de főleg a tengeren, tehát el kéne kerülni a szállításukat. Második kérdésem, ön több balesetet is említett, az Atlantikot, a Flaminiát, erről mi is itt annak idején sokat vitatkoztunk, mert akkor az volt a helyzet, hogy a hajó nem fogadta be a legközelebbi kikötő, és kénytelen volt visszanavigálni oda, ahonnan jött, és ekkor történt a nagy baleset. Tehát ebből levonható egy konzekvencia. Én tanár voltam fiatalabb koromban, és mindig azt mondtuk, hogy a hibából tanul az ember. Nos, ebből mit tanultak önök? Thank you very much, uh, Mr. Chair. And... Köszönöm szépen, és köszönöm szépen azt is, hogy uh, nagyon sok kérdést kaptam, kevés az időm viszont a válaszokra, úgyhogy megpróbálom ezeket majd összefoglalni, hiszen egy hosszú lista van előttem. Minden esetre az biztos, hogy az összes kérdésre tudok választ adni, amennyiben bárki még további információkat igényelne, akkor e-mailben is még választ tudok adni. Nézzük most a személyzeti feltételeket. Amikor a bizottsági kommunikációt megkaptuk, akkor szinte azonnal megkezdtük a csökkentést, mert úgy gondoltuk, hogy minél hamarabb elkezdjük a felkészülési időszakot, annál hamarabb, vagy annál jobban fogjuk teljesíteni az 5%-os személyzeti leépítést az EMSZ-nál. Természetesen azért adhok jelleggel nem lehet mindig szakértelmet találni, úgymond a piacon, tehát ezt csak házon belül tudjuk elintézni, mert nagyon magas szintű szakértelmet szeretnénk biztosítani a tagállamok és az Európai Bizottság számára. És ezt a magas szintű szolgálatot szeretnénk megőrizni. Ezen kívül viszont megpróbáltuk egy kicsit átszervezni házon belül a személyzeti struktúránkat, hogy jobban igazodni tudjunk a az elvárásokhoz. Az összes ügynökség jelenleg ezzel küzd és panaszkodik, ez az 5%-os leépítés problémája. Aztán 2018-ig további 5%-ot kell majd csökkentenünk. Dublinban találkoztak is néhány hónappal ezelőtt az ügynökségek, és ott azt az információt kaptuk, hogy elképzelhető, hogy ezt a követelményt 2020-ra ki fogják tolni, de ezt még nem erősítették meg. Tehát úgy néz ki jelenleg a helyzet, hogy 2018-ig további 7 posztot kell leépítenünk. Nos, ez már önmagában eléggé nagy kihívást jelent számunkra, mert amennyire lehet, átszerveztük a dolgokat, de most, hogy új feladatokat is kapunk, és ugyanakkor a bizottsági szolgálatoktól egyre több feladat hárul ránk, különböző főigazgatóságoktól, a DG környezetvédelem, például a kibocsátási szintek megállapítása ide tartozik, tehát ezek hatalmas kihívásokat jelentenek a mi ügynökségünk számára. Egyértelmű, hogy hiányoznak az emberek, tehát kevés szakértőnk van, e jelenleg például a drónokkal kapcsolatos szakértőnk nincsen. Egy javaslatot meg is fogalmaztunk ezzel kapcsolatban a bizottság felé, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ennek a végeredménye. A pénzügyi forrásokat, ha megkapjuk a drónok kérdésének kiaknázására, akkor ahhoz megfelelő személyzeti háttéret is biztosítani kell. Aztán itt van a balesetek kivizsgálásának kérdésköre, ami nagyon hasonló a légiközlekedési balesetekéhez. Tehát itt, hogyha mélyebb értelmezését akarjuk adni a baleseteknek, hát ezt nem tudjuk a jelenlegi szintű személyzeti ellátottság mellett megtenni. Tehát, hogyha valós mély elemzéseket akarunk adni, akkor meg fogunk tudni előzni mm, baleseteket, de most ez jelenleg nem így folyik, most inkább csak ilyen utólagos magyarázatokat tudunk adni. Tehát ezek a nagy kihívások a személyzeti területen. Ami pedig a környezetvédelmi kihívásokat illeti, ahogyan elmondtam már, a DJ Environmental együttműködünk, és ők nagyon örülnek ennek, és annak, amit az EMSA számukra nyújtani tud. Ahogyan elmondtam, itt van a Tetis S, ami egy új eszköz. 2016-ra ezt teljes mértékűleg működőképessé fogjuk tenni, leltárokat fogunk készíteni a jelentéseinkről. Jelenleg úgy tűnik, hogy 6000 körüli a tagállami ellenőrzések száma, amelyek a rendszerben megtalálhatók, és be kell vallanom azt is, hogy nagyon kevés jogsértést találunk. Talán 2% körülire tehető ez az arány, és ezeknek a szabálysértéseknek is a többsége leginkább administratív jellegű. Tehát nem igazi szabálysértésekről van szó, hanem inkább nem megfelelés az administratív eljárások területén a hajózás szektorában. Tehát szeretnénk ezt tovább javítani, mert ki kell képeznünk a határőröket, és az összes érintett felet, hogy ők is jobban meg tudjanak felelni az elvárásoknak, feltételeknek. És az EMSZ-val is állandó együttműködésben vagyunk, és adatcserében, illetve tapasztalatcserében inkább így fogalmaznék. Nézzük most a menekült helyzetet. Természetesen ez a bizottság számára, a politikusok számára ez egy rendkívül fontos téma, hiszen több mint 800 ezer menekült érkezett tengeri úton az Európai Unióba. Mit tettünk a Frontex-el próbálunk együttműködni. Nekik is monitorozási információkat adunk át az európai vizekről, tengerekről, gyűjtött információkat, és most azt a javaslatot fogalmaztuk meg, hogy megpróbáljuk javítani ezt a monitorizási rendszert, és kiegészítő információkat adunk a szatellit információk, szárazföldi információk mellett, de még továbbra is vannak fekete lyukak, úgymond, amelyeket nem tudunk lefedni az európai tengerek, vizek teljes körű monitorozásával kapcsolatban. Tehát vannak kis hajók, ezeket egyszerűen nem látjuk, mert nekik nincsen meg az a technikai feltételrendszerük, amelyel mi őket láthatjuk. A Euroszúron keresztül a Frontex-tel egy, együttműködünk, illetve a tagállamokban is, hogy erre a kérdésre reagálni tudjunk. Következő téma. Hajók 19 olyan hajóról van szó, a Kanári-hely, Szigetek és Madeira környékén 2016-ra lesznek műveletképesek ezek a hajók. A jelenlegi pénzügyi eszközeinkkel 110 millió eurót tudunk 7 év alatt erre a tevékenységre fordítani. Egész egyszerűen nem tudunk több hajót felkészíteni, tehát a porlátaink széléhez értünk, mert oda kell figyelni a kőolaj és földgáz berendezésekre is. A biztonság garantálása, a balesetek megelőzése, reméljük, hogy nem lesznek ilyen balesetek, nagyon remélem, hogy nem lesznek ilyenek, mert hogyha bármi ott történik, akkor nagy bajban leszünk. Nos, két helyszínem, Cipruson és Máltán, illetve egy harmadik portugál helyszínen is most éppen gyűjtési akciót rendeztünk. Az északi tengeri területen pedig már most is megpróbáltuk légi közlekedési eszközökkel is a felderítést javítani, de nagyon kevés a szolgáltató, tehát itt tényleg nehéz munkát végzünk. Csak 6 millió áll egyébként rendelkezésre az egész időszakra nézve, tehát hogyha itt baleset lesz, az rendkívül e-, ehhez túl kevés ez a pénz. Minden bizonyal emlékeznek a Kanári-szigetek vízein történt balesetre. Egy másfél kilométer mélyre lesüllyedt hajónak a kivontatása kb. 40 millió euróba kerül. Tehát ez egy hatalmas összeg, hogyha, és itt még nem is túl sok olaj ömlött a tengerbe, tehát hogyha itt egy nagyobb baleset történik, például a mexikói öbölhöz hasonló esemény, azt nem fogjuk tudni kezelni ennyi pénzből. Nézzük most a képzést. Nagyon sok képzést végzünk, nem is csak a tengeri munkások számára, hanem inkább a hatóságokkal együttműködve és harmadik országbeli személyzet kiképzésében, együttműködés kialakításában végzünk képzést. Észak-Afrikára gondolok Marokkótól egészen, tehát az egész északi, Afrika északi része, aztán Mauritánia és a jövő évben, illetve 2016-ban lesz vége ennek a fajta képzési együttműködésnek, de megpróbáljuk folytatni, mert szeretnénk a kapacitásépítést továbbfejleszteni, hogy nagyon sok területen ezek a hatóságok összhangban tudjanak működni az európai hatóságokkal, vonatkozik ez a környezetvédelmi kérdésekre is, földközi tenger és Fekete-tenger térségében egyaránt, tehát megpróbálunk mindent megtenni ennek az együttműködésnek az erősítése érdekében. Kevés az időnk már, úgyhogy nézzük meg, hogy mi történt a menekültek kérdésében. Ez egy nagyon nagy kihívás jelenleg az európai vizeken, minden bizonyal emlékeznek azokra a szörnyű eseményekre, elsüllyedt hajókra, balesetekre, és azóta, amióta ezek megtörténtek, azóta állandó együttműködésben dolgozunk a hatóságokkal, tagállami hatóságokkal, bizottsággal, végeztünk gyakorlatokat is, és még az iránymutatásainkat is átdolgoztunk azzal kapcsolatban, hogy az ilyen típusú balesetekre hogyan tudnak reagálni. Ezután pedig lesz majd még egy gyakorlatunk, egy tengeri gyakorlatunk, ha jól tudom, 2016-ban lesz egy második ilyen gyakorlat is, és majd megvizsgáljuk, hogy lesz-e szükség arra, hogy az irányelvvel kapcsolatban módosítások szükség lesz-e vagy sem. Ez majd tehát a következő évek során fog kiderülni. Reméljük, hogy a tagállamok számára is egy sokkal pontosabb iránymutatást tudunk kidolgozni azzal kapcsolatban, hogy hogyan, hogyan reagáljanak az ilyen helyzetekre. Monitorozási kapacitások, ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy az összes hajó, és még a halászhajók is, amelyek az európai vizeken utaznak, az EMSA hatáskörébe tartoznak, őket látjuk állandóan, tudjuk, hogy hová mennek, honnan jönnek, nagy részt azt is tudjuk, hogy milyen árut szállítanak, hol vannak a problémák, tehát ilyesmi információknak birtokában vagyunk, és egyre több információt kapunk globális szinten is, ugyanis egy monitorozó rendszert építettünk ki, amely képes arra, hogy monitorozza a globális flottákat, tehát mindazokat a vizeket, tengereket, amelyek monitorozási területünkbe tartoznak. Atalanta művelet és a, az Afrika szarva területe, erre is kiterjed a hatáskörünk. Aztán beszéltünk már arról is, hogy vajon tudunk-e információt biztosítani a gíneai öböl kapcsán, de egyelőre ezzel kapcsolatban még nincsen pontosabb információnk. Az elnök úr a nehéz olajra kérdezett rá. Én azt hiszem, hogy a jövőben, hogyha megvizsgáljuk, mi történik a híradóban nap mint nap, akkor azt látjuk, akár a tengerhajózási magazinokban is, hogy egyre inkább a tiszta üzemanyagok az. A cseppfolyósított gáz, bio üzemanyagok, metán, tehát ezekre próbálunk áttérni, ezt látja a hajózási szektor, amely tisztában van azzal, hogy nem csak az EU-s szabályoknak, hanem a imon keresztül 2020-ra, 2025-re legkésőbb világszinten ezek az elvárások valósulnak majd meg. Tehát ezért a nehéz üzemanyagokat megpróbáljuk fokozatosan leépíteni 2025-re. Én szerintem addigra már nagyobb lesz az aránya a tiszta üzemanyagoknak, mint ezeknek a nehéz üzemanyagoknak. Köszönöm szépen! Reméljük, hogy tényleg ilyen jól alakul majd a jövő, Egyre és egyre igazabb ez. Köszönöm szépen! That was on micro, we know in 2020... Igen, nem volt mikrofon, tudjuk 2020-szal kapcsolatosan zajlik a vita. Köszönjük szépen Millé úrnak, hogy eljött és megválaszolta a kérdéseinket. Uh, would you please... Kérek szépen mindenkit, hogy fejezze be a magánbeszélgetéseket, vagy ellenkező esetben hagyják el a termet, kérem. Ja, wir kommen zu unserem... A következő napi rendi pontunkra térünk most át. Mégpedig zur Tourism Task Force, das ist ja Bestandteil az idegenforgalommal foglalkozó munkacsoporttal kapcsolatos a következő napi rendi pont az ENSZ idegenforgalmi világszervezetének főtitkára Taleb Rifai előadása következik. Szeretettel üdvözöljük a szakbizottságban, nagyon örülünk, hogy itt van. Mielőtt azonban neki látna, szeretném üdvözölni Újhelyi úr látogatói csoportját, amely részt vesz a mai ülésünkön. Szeretettel üdvözöljük Önöket a szakbizottságunkban, Magyarországról érkezett újságírókról van szó. Szeretettel üdvözlöm az ENSZ idegenforgalmi világszervezetének főtitkárát, Rifei urat. Rifei úr, ön első ízben jár nálunk a szakbizottságban, találkoztunk már ugyan, de most van itt először a szakbizottságban. Régóta beszéltünk már róla, hogy jó lenne, ha eljönne hozzánk, és most nagyon örülök, hogy itt van. Az önnel folytatott eszmecsere az idegenforgalommal foglalkozó munkacsoport keretein belül történik meg most. A legutóbbi ciklus alkalmával alakult meg ez a munkacsoport. A turisztikai kérdések iránt különösen érdeklődő képviselők tartoznak ehhez a munkacsoporthoz, és a cél az, hogy az Európai Bizottság turisztikai stratégiájának végrehajtását a parlament is nyomon kövesse. Ugye a turizmus és a szakbizottságunk szakterületei közé tartozik. A parlament több állásfoglalást is elfogadott már a turizmus témakörében. Isabel Delmonte jelentése volt a legutóbbi, amely különösen foglalkozott az európai turizmus kihívásaival. A jelentésben külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az EU-s intézkedések célja az kell, hogy legyen, hogy az európai turisztikai piac jelentőségét fenntartsuk, illetve megerősítsük. Talán tudja, hogy az Európai Uniónak nincsenek hatáskörei a harmonizációra vonatkozólag, ami a turizmust illeti, a tagállami hatáskörbe tartozik ez a terület, éppen ezért még fontosabb, hogy a turizmus előmozdítása területén egy irányba haladjunk Európában, és közösen harcoljunk ezért. A harmadik országokkal szembeni verseny tartozik ide, valamint az új turisztikai termékek kialakítása, amelyek határokon átnyúló jelleget mutatnak, illetve európai jelleget. A legutóbbi években a turisztikai piacon egyfajta forradalom következett be. A digitális forradalom kihatással van a piacra és a fogyasztók magatartására. Új vállalkozások nőnek ki, az eddigi struktúrákból, és új struktúrák is létrejönnek, új lehetőségeket jelent ez a vállalkozások számára, de egyre nagyobb a verseny is. A fenntarthatóság, illetőleg a széles választék nagyon fontos témák Európában, a turizmus területén, de világszerte is persze fontos elemek ezek. Ez volt a kis bevezető az én részemről, most pedig várjuk az ön előadását, öné a szót, tessék, parancsoljon. Thank you so much, Mr. Kramer. Köszönöm, Krémer úr. Nagyon nagy öröm mindig, hogy önökkel találkozhatok különböző eseményeken. Először is hadd mondjam el, hogy mennyire nagy örömmel és megtiszteltetéssel tölt el, hogy felszólalhatok önök előtt itt délelőtt. Nagyon sok barátot, ismerős arcot látok itt a közönség sorai között. Ez mindig nagy öröm, nagy örülök, hogy újra láthatom önöket. Szeretnék külön köszönetet mondani Oli úrnak. Mindig elnézést kérek a kiejtésemért, mondja felszólalunk. Tehát nagyon köszönöm, amiért megszervezte ezt a látogatást. Tényleg szeretnék köszönetet mondani Claudio Tapardellának is, amiért itt van velünk. Vele még csak ma reggel találkoztam, remélem, hogy majd tovább fog folytatódni a kapcsolat. Tisztelt képviselők, az Európai Bizottság képviselői, az idegenforgalmi közlekedési szektor képviselői, akiket látok itt hátul, kedves hölgyeim és uraim. Nagyon örülök, hogy az UNVTO, vagyis az ENSZ idegenforgalmi szakosított szervezete nevében felszólalhatok itt. Az UNVTO nagyon mm, büszke arra, hogy az Európai Unióval ilyen hosszú kapcsolatot tart fenn. Ez a mai találkozó egy igazi mérföldkő ennek a mm, kollaborációnak a megerősítésében. Remélem, hogy interaktív előadás lesz, nagyon remélem, tisztelt elnök úr. Hadd mondjam el azt is, hogyha valaki esetleg korán kelt fel, és látta a kaliforniai mm, eseményeket, akkor ugye azt láthatja, hogy minden egyes reggel borzasztó híreket hallunk amelyek elszomorítanak minket, és teljesen rossz hangulatba tesznek. Nagyon remélem, hogy majd az előadásomnak a végére pozitív hangulatot sikerül teremtenem, és mutatok majd egy pár remény sugarat, és hátteret tudok adni ennek a beszélgetésnek. A mostani időkben együtt kell dolgoznunk, EU-s szinten és ezen túl is, hogyha inkluzívabb jövőt szeretnénk építeni. Az UNVTO-nak ez valóban célja. Az UNVTO-nak a szociális előrehaladás, az inkluzivitás, az emberi jogok, a béke, az alappillérei. Tudjuk, hogy az Európai Unió számára ezek szintén fontos értékek. Hát próbáljak egy pár pontot kiemelni a mai világ gal kapcsolatban. A világ számos területén bekövetkezett terrorizmus mutatja, hogy a terrorizmus valóban egy globális veszély, amelyet együtt tudunk csak leküzdeni. Egyedül egyáltalán nem tudjuk ezeket a sötét időket túlélni. Ez nem Franciaország, Törökország, Oroszország, Egyiptom, Tunézia, Tájföld vagy bármelyik más ország egyetlen problémája. Nem, ez egy közös támadás, egy globális kihívás, amelyre globális választ kell adnunk. Ez nagyon fontos elv. Ezt mind tevékenységbe, tettekbe kell átültetnünk. Hogyha valahol probléma van a világban, akkor együtt kell segítenünk és támogatnunk az adott országot, hogy ne penalizáljuk azt az áldozatot, amely áldozattá vált, hiszen egy nap mindannyian lehetünk áldozatot, áldozatok. A mostani menekült válság emlékeztet minket arra, hogy csak együtt tudunk segíteni azon a több millió emberen, akin, akik reményért és fedélért érkeztek hozzánk. Ez valódi kihívás, olyan kihívás, amelyet önök is láthatnak, és tudhatják, hogy egyedül soha nem lehet leküzdeni, ez az alap. Harmonizálnunk kell a szakpolitikánkat, a hozzáállásunkat, és az értékeinkhez ragaszkodnunk kell. Ez rendkívül fontos téma, amelyről nem szabad megfeledkeznünk. A következő pontom, ahogy most itt beszél, beszélek önökhöz, a Franciaországban, Párizsban a COP21 klímacsúcson a világvezetői találkoznak egymással. Reméljük, hogy egy történelmi jelentőségű egyességre sikerül majd jutni. Éppen ezért az alapgondolat az kell, hogy legyen, hogy együtt kell dolgoznunk. Nem, engedhez, nem engedhetjük meg, hogy ezek a kihívások, amelyek éppen tesztelnek minket, szét, szétverjenek minket. Ami pedig a technológiát illeti, a technológiának hatalmas, hatalmas hatása van a gazdaságunkra. Erre a németek is utaltak már, majd erre vissza fogok utalni. Igazi hatalmas változást láthatunk a technológia területén. A technológia megváltoztatja a fogyasztói szokásokat, az üzleti modelleket, a kommunikációs képességeinket, hiszen ezekkel naponta, illetve persze persze tudjuk nyomon követni a az eseményeket, gondolok itt a tévére, illetve a mobiltelefonokra. Valóban interaktív, online, valós idejű kommunikációnak vagyunk tanúi. Következő pont, utolsó, nem, nem utolsó sorban, még, még, a munkahely, még munkahelyeket kell teremtenünk, ehhez pedig kollektív, közös tevékenységre van szükség, főleg a fiatal nők, a fiatal férfiak tekintetében, akik szomorú, sötét jövőt látnak maguk előtt, mert nincsenek munka lehetőségeik. Éppen ezért együtt kell dolgoznunk. Ezek a témák miért is fontosak egy ilyen fórumon, egy ilyen helyen, itt az EU-s parlamenti képviselők előtt? Azért, mert, és ezt kimerem mondani, mert a barátaimnak is mondtam tegnap, az Európai Unió az, az emberiség egyik leges, legnagyobb, leghatalmasabb tanulmánya, alap, alapítása mi az EU-n kívülről reményként nézünk az Európai Unióra, ugyanis ez egy modell arra, hogy milyen lehet az egész világ. Nem engedhetjük meg azt, hogy az EU-t tesztelő idők bármilyen nagy kihívásba sodorjanak minket. Az Európai az EU zóna, Schengeni térség is kihívásokon megy keresztül, de együtt kell dolgoznunk, éppen ezért vagyok itt, éppen ezért szólok önökhöz, és éppen ezért fontos ez az üzenet. Ne hagyjuk, hogy ez az állam elillanjon. Nagyon sok kihívással kell szembenéznünk. Igaz az is, hogy soha nem volt még szükség ennyire erős unióra és együttműködésre. Nagyon sok optimizmusra okot adó dolgot látok. Még soha nem volt ilyen jó a világ, ezt is kimerem mondani. Éppen valóban sötét időket érünk, élünk, de az elmúlt 40-50 évben, a második világháború óta nagyon sok fejlődésen mentünk keresztül. Én szeretnék optimista lenni, és ezzel az optimizmus, ezt az optimizmus megjeleníteni az idegenforgalomban, a közlekedésben. Annak ellenére, hogy egyenetlen és lassú a gazdasági fellendülés, valamint hogy geopolitikai kihívások, biztonsági kihívásokat is látunk, a nemzetközi turizmus még mindig növekszik, sokkal jobban, mint bármelyik más ipar. Az elmúlt hat évben mindenhol nagy volt a turizmusnak a növekedése. Ez a mi kultúránknak, az életmódunknak a része, és az is fog maradni. 2014-ben, vagyis tavaly a statisztikáink szerint 1,1 milliárd nemzetközi turista utazott a világon. Kedves barátaim, ez azt jelenti, hogy minden hetedik ember utazik külföldre. Ez igazi forradalom, minden szempontból, ahogyan arra már az önök elnöke is utalt. 2015 elmú, az első 8 hónapjában több mint 4%-os növekedést láthatunk. Mindez pedig megjelenik az export, a befektetés, a munkahelyteremtés területén, főleg Európában. Az adatokon kívül mi az, ami még fontos? Az, hogy a turizmusnak milyen hatása is van a, a békét építhetjük a turizmussal, hogyha valahol már jártak, akkor azokra mindig gondolni fognak, meghallgatják a történeteiket, a zenéjüket, és minden más, hogyha utazunk. Én jobb ember vagyok, mert utazom a világban. Hogyha utazunk a világban, akkor mindannyian jobb emberek lehetünk, ugyanis az utazás felnyitja az elménket, a lelkünket. Európa a legnagyobb ö, turisztikai ö, célpont, nagyon sokan utaznak minden évben Európába. Nagyon sok ember utazik Európán kívülre és Látható, hogy az, ám, hogy az elmúlt 8 hónapban milyen nagy növekedést mutatott magáinak az Európai Unió turizmusa. Azt mutatja a tapasztalatunk, hogy a borzasztó eseményeknek rövid, hatás, rövid távú hatásaik vannak, és az európai turizmusnak az alapjait nem fogják megrengetni. Három nagy visszaesést láthattunk az elmúlt években, először is 2001-ben, a szeptember 11-i terrortámadások során, majd pedig 2003-ban a SARS betegség kapcsán, aztán pedig 2009-ben a világgazdasági válság miatt. Jelenleg az a legfontosabb, hogy a biztonság prioritás legyen mindannyiunk számára. Prioritás legyen olyan valami, ami nélkül nem élhetünk Azonban a biztonság nem szabad, hogy kifogás legyen abban, hogy megakadályozzuk az embereket az utazásban nem szabad, hogy elveszítsük a harcot. Pont, hogy ö, azt akarják, hogy abba hagyjuk az utazást, hogy ne élvezzük az életet. Ugyanis a turizmus ö, ünnepli mindent, a, ünnepel mindent, ami jó az életben. Ünnepe, ünnepli azt, hogy milyen szépek a különbözőségeink mindenképpen ennek a kihívásnak meg kell felelnünk. Kedves barátaim, Európának három alapvető fontosságú szektorban kell vezetnie. Európának vezető szerepet kell betöltenie, ugyanis az új, új feltörekvő országoknak példát kell, hogy mutasson. Euró, az Európai Unió 2030-ban majd 40%-et fogja adni a turistáknak, azonban ez nem csökkenés, ugyanis az Európa, ugyanis az Európa illetve az egész világ egyre többet fog profitálni a turizmusból. Minden tizedik munkahelyet az egész világon a turizmus adja. 9%-a a GDP-nek a turizmusból származik, 30%-a a kereskedelemnek, a szolgáltatásoknak, a turisztikából, az idegenforgalomból származik. Ez egy olyan ágazat, amelynek az előnyeiből mindenkinek részesülnie kell. Európának pedig vezető szerepet kell betöltenie először is a klímaváltozás területén. Tudom, tisztelt elnök úr, hogy önnek ez nagyon fontos, közel áll a szívéhez, ezt nagyon értékelem is. Ugyanis a klímaváltozás az elköteleződéseink közül az egyik legfontosabb. A az idegenforgalmat is érinti az éghajlatváltozás. Az éghajlatváltozás tekintetében a turisztikai szektor 5%-át teszi ki a káros kibocsátásoknak. Meg kell, hogy, mutatjuk, hogy mutatnunk, hogy ezt a tendenciát vissza tudjuk fordítani. Együtt dolgozunk a hotelekkel, különböző energiahatékonysági projektekben. Ami fontos, az az, hogy jó modellt, jó példát mutassunk. Nem szabad, hogy a növekedés mint ellenfél jelenjen meg. Ami az ellenség, az az ellenőrizetlen növekedés. A befektetésnek, a bevételeknek meg kell meg kell, hogy értessük, hogy a növekedés az nem lehet, nem lehet ellenség. Nem szabad, hogy kevesebbet utazzunk, nem, nem, itt nem erről van szó. Meg tudunk a kihívásnak felelni. Egyrésztről ott van a fenntarthatóság, másrésztről a növekedés, ezeket igenis össze lehet egyeztetni. Második pont, az Európának a vállalkozóságban, illetve a üzleti versenyképességben elő kell járnia. A közösségen alapuló közösségi gazdaság megváltoztatta az egész üzleti ö, modellt. Barcelonában és New Yorkban már a szállásoknak a két harmada az a közösségi gazdaságból származik. Ez üdvözlendő hír, azonban itt ellenőrzésre is szükség van. Éppen ezért azt várjuk Európától, hogy játszon, is fontos, játszon itt fontos szerepet. Itt nem ellenőrzésre van szó, hiszen tudom, hogy az ellenőrzés önök közül sok, sok képviselőnek nem kedves szó. Egész egyszerűen standardekre van szükségünk, hogy a higiénia, a biztonság megfelelően megjelenjen. Az emberek a járműveiket, a szolgáltatásaikat, az ingatlanjaikat is megosztják egymással. Hogyha felütjük az internetet, akkor akkor rögtön találhatunk például egy német házban egy olyan valakit, aki mondjuk nyolcunkat meghív ebédre. Na már most a közösségi gazdaságra szervezettséggel kell válaszolnunk. A harmadik pont, ahol Európának elő kell járnia, az az utazás megkönnyítése. Kérem, ne csukják le a határaikat, ezt mondom önöknek. Kérem, ne legyen barátságtalanság az ára a biztonságnak. A biztonság nagyon fontos számunkra, na de hát az utazást egyszerre kell biztonságosá és barátságosá tennünk. Nem áldozhatjuk fel az egyiket a másiknak az oltárán. Nem szabad a vízum megnyitások terén visszafelé haladnunk. Látjuk, hogy az országok sok pénzt költenek erre. Az Európa, európai országok is népszerűsítik a turizmus, és azt mondják, hogy gyertek Európába. Na de hát vannak, akik azt mondják, hogy ne gyertek Európába. Ezen el kell gondolkodni, érteni kell, hogy mit is, mit is akarunk tenni. Nagyon komolynak, szigorúnak kell lennünk a biztonság területén, de nem szabad, hogy a gazdaságot megölje a biztonság. Ez egy olyan kihívás, amelyel, amelynek meg tudunk felelni. Egyrésztről ott van a biztonság, másrésztről a barátság, a barátság ezeket igenis össze lehet egyeztetni. Ezeket a kihívásokat szerettem volna kiemelni, és még egyszer elmondanám, hogy nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, felszólalhattam. Lehet, hogy több ideig beszéltem, mint kellett volna. Úgy látom, hogy mégsem. Nagyon köszönöm, Péter, nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Köszönjük. Köszönjük. Nagyszerű, nagyszerű előadást hallottunk. Most kezdődik az eszmesere. Újhelyi István úrnak adok először szót, aki a bizottság alelnöke és az idegenforgalmi ágazat felelőse. Ő volt, aki megszervezte az ön ide látogatását, és parancsoljon Újhelyi úr. Um, Köszönöm szépen. Magyarul fogok beszélni. Tegyék fel a fejhallgatókat a Tisztelt Főtitkár úr, tisztelt bizottság! Én tegnap reggel óta programról programra ott ülök főtitkár úr mellett, és nem tudom megunni mindazt a gondolatvilágot, ahogy ő beszél a turizmusról, mert számára ez nem egy szakma, egy ágazat a sok közül, hanem ez egy világlátás, egy gondolkodásmód, amely a turizmust arra akarja használni, amire való hogy egy jobb életet, egy jobb világot éljünk. Rengeteg programunk volt, és megköszönöm főtitkár úrnak, hogy elfogadta a meghívásomat, mert tudnotok kell, tudniuk kell önöknek, hogy második ciklusában főtitkára, vezetője a világ turisztikai szervezetnek, de az első európai parlamenti látogatása. Remélem nem az utolsó, ezért én a mai napon egy olyan kezdeményezéssel élek és remélem hogy a későbbi hozzászólásokban kapok erre támogatást hogy kérjük fel martin schulz elnököt az európai parlament elnökét hogy a két intézmény között egy együttműködési megállapodást kössünk hiszen például a bizottsággal a szervezetnek a világszervezetnek van hasonló együttműködési megállapodása és nekünk a parlamentnek nincsen. Én tudom azt, hogy ebben a házban nagyon sokan gondolkodnak úgy, hogy a turizmus nem fontos, mert igazából jogalkotási tevékenység alig-alig kötődik hozzá. De hiszek abban, hogy ahogy a mai nap is eljött a főtitkár úr és delegációja, itt van vele Somogyi Zoltán főtitkár helyettes úr is, és megmutatják, hogy igenis van mit tenni a turizmusban, úgy hiszek abban, hogy nekünk, akik ebben a házban fölvállaltuk a turizmus ügyét, akár a bizottságban, akár Capardel képviselőasszony vezetésével az Intergrupban, nekünk tovább kell folytatni azt a küzdelmet, hogy az európai turizmus érdekében sokkal erősebb legyen az Európai Parlament akció képessége, Mert hogy ez a legnagyobb problémánk. Sokszor úgy érzem, hogy itt a bizottságban is, de a parlament egészében többen próbálják akadályozni, elfolytani, az asztal alá helyezni a turizmus ügyét, mint ahányan segítenének. Ezért örülök annak, hogy főtitkár úr megtestesíti ma itt ebben a teremben az ENSZ világszervezetének szakosított intézményét, és hogy itt vannak velünk azok a kollégák, akik a szakmát képviselik mert mi itt beszélünk, mi itt tudunk politikai akciókat előkészíteni, de ott ül a szakma, akik arra várnak, hogy kapjanak partnerséget a konkrét akcióikhoz. Hogy Európa megmaradjon az első számú turisztikai destináció, hogy az európai döntéshozók itt is, nálunk is, a titkárságon is, meg a bizottságban is megértsük, hogy a turizmus munkahelyet teremt a turizmus pénzt, bevételt, jólétet hozhat Európában, hogyha nem engedjük ki a kezünkből ezt a vezető pozíciót. De sok olyan élmény ért az elmúlt másfél évben, ami leginkább ennek az akadályozását mutatja. Úgyhogy én arra kérem a tisztelt bizottságot és azokat a partnereket, akik eljöttek, hogy ahogy szoktam máskor is mondani, akciókban gondolkozzunk, ne pusztán egy-egy bizottsági ülésben, miután kimegyünk és elfelejtjük az ügyet. Ezért köszönöm szépen Izabellának azt a jelentést, amit a parlament nagy többséggel elfogadott. Ezért köszönöm a kollégáknak, akikkel a víza ügyön, nak, Claudia Aguiar képviselőasszonynak, akivel a ügyen sokat dolgoztunk, és mindazon társainknak, akik hajlandók beszállni ebbe a küzdelembe. Úgyhogy főtitkár úr azt tudom ígérni, hogy elindítok egy ilyen folyamatot, hogy legyen a két intézmény között hivatalos együttműködési megállapodás is. Remélem, hogy a mi szakbizottságunk elnöke és titkársága is ezt támogatni fogja, és arra kérem a kedves képviselőinket, képviselőtársainkat, hogy a következő évben 16-ban segítsenek minél több ilyen akciót megszervezni, amely a turizmus fontosságát mutatja. Én köszönöm szépen, hogy itt van velünk, eljött ma Pedro Ortón, aki a korábbi igazgatója volt a területnek a bizottságban, és hogy itt van velünk, sőt fog is szólni Carlo Corazza főosztályvezető úr, aki pedig ma az első számú felelőse a területnek. Tegnap este együtt vacsoráztunk Bienkoszka biztosasszonyjal, akitől van arra ígéretünk, főtitkár úrnak tett erre ígéretet, hogy a következő évben a bizottsággal közösen aktívabb tevékenységet fogunk tudni folytatni. Köszönöm szépen, és akkor adjuk szót, adjunk szót és a lehetőséget a többi képviselőnek. Danke, Mr. Chairman. Danke sehr, ist Und... Nagyon szépen köszönjük új helyi Istvánnak, most pedig Luis de Grandes Pascual kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és szeretnénk Önt itt köszönteni. Az Ön szavai nagyon szép gondolatokat fogalmaztak meg, és egyetértünk Önnel teljes mértékben az elemzéssel kapcsolatban, amit Ön adott a helyzetről. Lehet, hogy egy kicsit illúziókkal telített volt, de mégiscsak egy felhívás számunkra is, hogy többet tehetünk. Nekünk itt van a 195-ös cikk, ami akadályoz bennünket, hiszen a turizmus másodrangú kompetenciája az uniónak, és szubszidiaritás elve alapján kell eljárni. Ezt pedig fontos látni. De mégis a turizmus annyira fontos szektorrá vált, hogy tulajdonképpen a mi saját normáinkat is kezdi meghaladni. És amikor a gát, amikor árvíz van, akkor vigyázni kell arra, hogy ne szakadjanak át a gátak, tehát oda kell figyelni arra, hogy mit tudunk mit tenni jogalkotási szempontból. Én már nyolc éve itt vagyok ebben a parlamentben, és az is biztos, hogy nem felejtkeztünk el azért a turizmusról, sőt, többen már a kezdet-kezdete óta odafigyelnek erre a területre. De mégiscsak látnunk kell azt is, hogy a versenyt is elő kell segíteni. Hazámban például a turisztika az egyik legfontosabb szektor, és éppen ezért azt szeretnénk, hogyha minél nagyobb versenyt lehetne kialakítani, ön hogyan gondolkodik erről? Barcelonát említette ön példaként, ahol általában az együttműködéses, az együttműködésen alapuló gazdaság miatt a az érvényben lévő jogszabályok ellenébe megy már a jelenlegi turisztikai helyzet. Tehát nem is tetszik is nekünk, meg nem tetszik mindez, mert ugye ne felejtsük el, hogy a szállodaipar megfizeti az adókat. Aztán ott van Kína példája, mely azért nem a demokrácia legjobb példája, és mégis mindenhol jelen vannak, Európában is, és gyakran azt látjuk, hogy kínaiul kell megtanulnunk, hiszen a kínaiak kezdik átvenni a vezetést ezen a területen is. Amennyiben a jogalkotási kereteken túlmegyünk, akkor nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a demokráciát, az értékeket is lehet a turizmuson keresztül előmozdítani, és Európának meg kell őrizni a vezető szerepét. Ön azt mondta, hogy a jövőben a kvótának csak 40%-át fogjuk kitenni itt Európában, de azért ez mégiscsak egy fontos kvóta maradt továbbra is. Ön arról is beszélt, hogy 581 millió személy látogatott Európába az elmúlt évben. Erről sokat beszéltünk, de arra is emlékeznünk kell, hogy ezen túlmenően is kell tennünk valamit, az értékek területén, a kultúra területén és az üzleti életben is. Köszönjük szépen, Claudia Tapárdál következik. Domnul Rifai, bine ați venit în casa noastră. Köszönöm szépen. Önt is uh, szeretnénk itt uh, köszönteni, nagyon örülünk annak, hogy uh, köszönthetjük ebben a szakbizottságban és valóban az Európai Parlamentben a turizmusról azért nem feledkeztünk meg teljes mértékben. Tehát ebben a mandátumban is már nagyon sok olyan kolléga dolgozik a turizmusban, akik kiváló kollégák és különböző politikai oldalakról jönnek. Ezért fontos azt is látni, hogy egy taskforce ot is létrehoztunk ebben a mostani jogalkotási ciklusban, ebben a mandátumban 140-en vesznek ebben részt a parlament különböző szakbizottságaiból. Azért is van ez így, mert a turizmusnak mindenféle más területekre is kihatása van, vagyis oda kell figyelnünk más szakbizottságok munkájára is, akik a turizmussal kapcsolatos jogalkotásba kezdenek. A turizmusnak valóban szüksége van olyan emberekre, akik szeretik a turizmust, akik a turizmusért élnek, akik rájöttek arra, hogy mennyire fontos gazdasági szempontból, de szociális szempontból is a turizmus szerepe. És itt egy konkrétabb kérdéssel szeretnék élni. Megpróbáljuk a vészhangot megkongatni uniós szinten a az a, azért, hogy nehogy elfelejtsük a turizmust. 2018-at szeretnénk a turizmus európai évévé avatni, illetve a kulturális örökség évévé. Ha jól értelmezem, akkor elképzelhető, hogy ez 2017-ben az ENSZ részéről is megvalósul, turisztikai és fenntartható fejlődés évévé nyilvánítanák ezt az évet. Szeretném azt is látni, hogy mi a véleménye önnek erről, és mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a turizmus európai éve valóban sikeres legyen. Itt az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közös munkájára van szükség, és természetesen a tagállamok segítségére is szükségünk lesz, és ezt el is várjuk. Beszélt a terrorizmus, a biztonság okoztak kihívásokkal, valóban a turizmusra ez nagyon rossz hatással van. Amiket ön elmondott, az nagyon is pertinens, de mégis felmerül bennem az a kérdés, hogy mit lehet tenni. Tagállami szinten hogyan tudjuk elmagyarázni az embereknek azt, hogy a turizmusnak semmi köze nincsen a terrorista fenyegetettséghez. Hogyan tudjuk ezeket a problémákat megoldani, vízum liberalizáció. Hogyan tudjuk mindezt megmagyarázni, hiszen minden egyes megtörtént támadás hatással van. Ezzel azt akarom mondani, hogy az emberek és a kollégák is egyre inkább visszahúzódóvá válnak, és ezért a turizmusnak kellene a civilizációs hidakat megépítenie. Köszönjük szépen, Jill Evans a következő. Köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm ezt a rendkívül érdekes előadást. Nagyon nagy hatást tett rám, és köszönöm külön a megjegyzéseit az Európai Unió globális jelentőségéről. Az Egyesült Királyságot és azon belül Velszet képviselem, és ott épp most folytatunk ugye egy vitát az EU-s tagságról a referendum kapcsán. A felmérések azt mutatják, hogy a velsziek túlnyomó többség az EU tagja szeretne maradni, és amikor gyakorlati kérdésekről beszélünk, akkor azt hiszem épp az hiányzik, hogy valaki szenvedélyesen érveljen az EU fontossága mellett. Ön pont ezt tettem a délelőtt, úgyhogy köszönöm önnek ezt. Velszben mi nagyon is érzékeljük, hogy mennyire fontos a turizmus a gazdaságunk szempontjából, a gazdasági növekedés szempontjából. 2016-ban egy új kezdeményezés indult, illetőleg a Velszi Egyetemen egy új szak indult, amely a turizmusra összpontosít, Nálunk ugye a turizmus nagyon fontos, Két nyelvű terület vagyunk továbbá, ezért a nyelvi sokszínűség és a kulturális sokszínűség is nagyon fontos a számunkra, és a fenntarthatóság is persze nem egy utolsó szempont, ezt is szem előtt kell tartani. Szeretném megkérni önt arra, hogy mondjon néhány példát arra, hogy az éghajlatvédelmi politikát önök hogyan tudják beépíteni a turisztikai kezdeményezések előmozdításába? És talán még egy témát említenék. Hogyan lehet a munkavállalók érdekeit garantálni? Természetesen akarunk munkahelyeket teremteni, igen, de jó minőségű munkahelyeket szeretnénk teremteni. Olyan munkahelyeket, ahol megfelelő képzési lehetőségekhez férnek hozzá a munkavállalók, megfelelő a bérezés, és így tovább. Köszönöm szépen. Jetzt Peter Lundgren. Köszönöm szépen, most Péter Lundgren kap szót. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm én is körünkben vendégünket. Az Európai Unióról eléggé különböző elképzeléseink vannak. Szerintem az EU egy kudarc. Mind kereskedelmi téren, mind belső piaci téren mint idegenforgalmi téren. Az EU egy bürokratikus szörnyeteggé vált, túlzott hatalma van a bizottságnak, és ebből adódóan kár lenne a turizmust is besorolni itt az EU alá. Ez eddig jól működött, ez egy nemzeti, sőt inkább helyi szinten működő tevékenység, tehát teljesen fölösleges ezt az eu bízni. Az emberek helyileg döntik el, hogy hova mennek, és valahova helyileg mennek. Nem egy országba, vagy nem egy kontinensre mennek, hanem egy településre mennek. És nem azért utazom valahova, mert az EU azt mondja, hogy ez egy nagyon jó kis ö, turisztikai destináció, hanem mert én személy szerint úgy gondolom, hogy oda jó elmenni. Ön, önök azt mondják, hogy az EU-nak ebbe bele kell szólni. Miért nem dönthetik el ezt az helyi szereplők, az országok? Egyes országok sokkal jobban hasznosítják a turizmust Spanyolország, Görögország, mint az EU átlaga. Miért kéne ezt is átlagolni? Lehetőségeik is mások. Nagyon különbözőek az országok. Spanyolországban napsütés van. Ha Svédországba utazik valaki, akkor ott a csendet, az erdőt, a, a nagy megmaradt egybefüggő természetes területeket lehet élvezni. Ezek teljesen különböző motivációk, nem hinném, hogy ezt az EU-nak kéne szabályozni, ki miért utazzon és hova. Köszönjük szépen most, én a Klún kap szót. I'll, I'll go this side, I think. <laughs> oh, this one is on, yeah. Okay, thank you very much, and thank you for the... Um... Köszönöm az elmondottakat nagyon inspiráló volt mindaz, ami elhangzott, és rámutatott arra, hogy az idegenforgalom mennyire fontos lehet Európa számára is, és persze globálisan milyen funkciói vannak. A klímaváltozással való összefüggésekről is beszélt, a szegény közösségek megélhetési esélyeiről, a tapasztalat, az ismeretszerzés funkcióiról. Ezeket mi is tudjuk, és persze gazdasági jelentőséget is tulajdonítunk a turizmusnak. Magam is részt vettem egy kiadvány szerkesztésben, ahol ezt mutattuk ki. 8 millió munkahely az összes foglalkoztatott 6%-a dolgozik Európában az idegenforgalomban. Már csak ez a szám is mutatja, hogy és ugye ez nem csak a nagyvárosokban, nyilván a városok a fő ö, habok, ö, de a vidék is, vagy főleg a vidék ebből tud megélni, a természeti turizmusból. Európában ennek a jelentőség egyébként növekvőben van. Tehát nagyon fontos része ez nem csak az életünknek, hanem a gazdaságunknak is és persze a, a közösség megtartó ereje, különösen vidéki térségekben nagyon fontos a turizmusnak. És kimutatható a gazdasági hatása a válságból való kilábalás során. A sharing economy, a megosztó gazdaságról talán többet kéne beszélnünk, el kéne ismernünk, hogy ennek egy nagyon jelentős jelen léte van már életünkben, de a hagyományos szolgáltatások, a közúti, a egyéb utazási szolgáltatások, a szálláshelyek is arra panaszkodnak, hogy ne, nincsen szabályozás, vagy túlzó szabályozás, vagy nem jó szabályozás, és ebből sok többletköltség fakad. Tehát számunkra itt az lenne a feladat, hogy megpróbáljunk enyhíteni a szereplők különböző terhein, de ez nem azt jelenti, hogy ki kell vonulni teljesen erről a területről és deregulálni mindent, hanem okosabb, egyénre szabozottabb, fogyasztóbarátabb, vállalkozóbarátabb szabályozásra van szükség. Egyetértek az elmondottak többségével, a terrorizmus jelentőségéről is, de szomorú és rossz fejlemény, hogy Európa elkezdte lezárni a határait. inkább arra lenne szükség, hogy biztonságosak legyenek a határaink, tehát működőek. Hogy aki jó szándékkal akar Európába jönni, az jöhessen tömegesen, csak ki lehessen szűrni azokat, akik nem kívánatosak. Nem lehet mindenki számára lezárni a határokat, hanem megfelelő, differenciált határvédelemre van szükség. Európa nem zárkózhat el, és nem is fog elzárkozni a világtól, csak garantálnia kell például a turisták biztonságát is a lehetséges legmagasabb szinten. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm, hogy elmondta tapasztalatait, filozofikus okfejtéseit, és azt, hogy milyen ez persze nekem egyénleg is nagyon szimpatikus volt, amit elmondott a kultúrákról, a kultúrák találkozásairól, tapasztalatszerzésekről, arról, hogy emberek hogyan élnek, de összességében is nagyon fontos hozzájárulás volt. Ez Garapini asszony Köszönöm szépen. Azzal kellene kezdeni, hogy megköszönöm önnek, a munkáját, és azt szeretném még elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ön itt van. Lehet, hogy én egy privilegizált helyzetben vagyok, mert már három éve ismerem ön, és nagyon örültem annak, amit öntől tanultam. Három éve ismerem már önt, és számomra nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy együtt dolgozhattunk az ön második mandátumában. Több mint száz ország képviseltette magát a szavazáson, és, és mindenki önre szavazott. Tehát én azt hiszem, hogy ön valóban egy nagyon-nagyon jó elnök. Nem akartunk semmiféle, keri, semmiféle akadályt építeni. Mi úgy gondoljuk, hogy mindenki egyetértett abban, hogy ön a legmegfelelőbb személy a legjobb helyen. Rifáj úr, azt szeretnénk átvenni öntől, hogy ilyen nagy örömmel dolgozik ezen a területen, de hát üzletasszonyként azt is el tudom mondani, hogy önmagában az nem elég, hogy szenvedélyesen szeretünk egy területet, hanem ennél többre van szükség, együttműködésre van szükség az ön szervezete és az Európai Parlament között. Amikor turisztikáért felelős miniszter voltam, akkor megismerhettem a turisztikai világszervezetet, nagyon jól képzett emberek dolgoznak ott, és felhasználhatnánk az ő szaktudásukat a mi munkánkban is. szerettük volna az új módszereket átvenni a turisztika fejlesztéséhez. Egyértelmű, hogy Európában nagyon sok különböző megközelítés él egymás mellett, de örülök annak, hogy a módosításainkban is azt a célt tudtuk megfogalmazni, hogy a turisztikai világszervezet és az Európai Parlament közötti együttműködést javítani lehessen. Rendkívül fontos ez az együttműködés, mert így tudjuk a világnak ezt a nagyon fontos iparágát támogatni, ez egy olyan iparág, amely a világ békét is előmozdítja, mert hogyha ismerjük a másikat, annak hagyományait jobban értjük, akkor nem fogunk többé lövöldözni egymásra. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a szakértelem fontos eszköz lehet az Európai Parlament, az Európai Bizottság számára, és mi is támogatni tudjuk önt abban, hogy meggyőzzük az Európai Parlamentet abban, hogy tapasztalatcsere valósuljon meg az önök szervezetével. Emellett egy harmadik fontos pont, amelyre ön is utalt, arra utal, hogy ezen a területen vezető szerepet töltsünk be egy európai márkára lenne szükség, sokkal könnyebb Európát a világban egységes módon képviselni, mint turisztikai célpontot, mint 28 ország külön tenné azt. Tehát meg kell ismertetni az Európa márkát, és itt megint csak fontos a közlekedés is, és mi pont ezzel foglalkozunk, hiszen mi vagyunk a közlekedésért felelős szakbizottság, szeretnénk erősíteni a Kína és Európa közötti útvonalakat is szeretnénk erősíteni, mert arra van szükség, hogy minél több csere valósuljon meg. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Claudia Montero. A következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a főtitkár úrnak, hogy eljött ma hozzánk. Nem első ízben hallottam őt beszélni, ezért elmondhatom, hogy mindig nagyon inspiráló, amit mond, szemmel láthatóan ért ahhoz, amiről beszél, és látható, hogy szenvedéllyel áll hozzá ehhez az ágazathoz, hozzám hasonlóan. Úgy gondolom, az a tény, hogy ma ellátogatott ide, segíthet abban, hogy még inkább felkeltsük a figyelmet a téma iránt itt a szakbizottságban. Nem igazán tudok már sok mindent hozzáfűzni ahhoz, amit a kollégák elmondtak. A mandátum eleje óta dolgozunk azon, hogy az európai turizmust előmozdítsuk, ezt tekintjük feladatunknak. A turizmus nyilvánvalóan nem csak egy ágazat a sok közül. Nem csak arról van szó, hogy hozzájárul ahhoz, hogy jobban megértsük egymást a világban, nem csak a kölcsönös megértést építi, erősíti, hanem a kulturális sokszínűség kiemelését is elősegíti, gazdagabbá teszi az egyéneket, gazdagabbá teszi a különböző országokat és Európa egészét. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy a tagállami kompetenciákat semmibe vennénk, tiszteletben tartjuk a tagállami hatásköröket, de ami a sokszínűséget illeti, a sokszínűség miatt szeretnénk egységes hangon szólni, és egységes hangon szólni a turizmus jelentősége mellett. Fontos, hogy egységesen lépjünk fel, amikor ezt a feladatot kezeljük. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos ez az ágazat a munkahelyteremtésben, a gazdasági növekedésben, és bizonyos tagállamokban még, még inkább ki lehetne építeni ezt az ágazatot, bár vannak bizonyos nehézségek. Szeretnék néhány konkrét kérdést is feltenni önnek. Sokat beszélünk arról, hogy mit szeretnénk elérni, mit tekintünk feladatunknak, Sokat beszélünk arról, hogy szeretnénk az ágazat jelentőségét még inkább kidomborítani, szeretnénk a versenyképességet növelni, és hát vannak más szakpolitikai területek, amelyek hozzájárulhatnának a turizmus versenyképességének növeléséhez. Van egy jelentés, amely a sharing economy jelentőségével foglalkozik. A digitalizáció korát éljük. Elkerülhetetlen, hogy egyre több online platform jöjjön létre, és hogy új üzleti modellek jussanak érvényre a gazdaság egészében, de különösen a turizmus területén is. Ön mit gondol ezekről az új platformokról, és mit gondol arról, hogy hogyan tudjuk előnyünkre fordítani ezt a fejlődést? Hogyan tudnak ezek az új üzleti modellek létezni a hagyományos üzleti modellek mellett az ágazatban? hogyan lehet biztosítani a különböző üzleti modellek együttélését az ágazaton belül, és hogyan kívánja az önök szervezet az EU-val való együttműködést megerősíteni. Tegnap értesültem egyébként arról, miközben a témával kapcsolatosan tájékozódtam, hogy az Egyesült Államok kormánya még szigorúbb szabályokat kíván érvényre juttatni a vízumpolitikájában öt EU-s tagállammal szemben is. Az Európai Parlament sokat foglalkozik jelen pillanatban a Schengeni övezettel és a vízum könnyítés témájával, és tudjuk, hogy a Transzakbizottságban is két jelentés foglalkozik ezzel a témával is. Nos, szeretném hallani, hogy ön mit gondol mindenről, milyen tapasztalatai vannak a vízumkönnyítésekkel kapcsolatosan, vagy akár szigorításokkal kapcsolatosan, és még egyszer köszönöm, hogy itt van, és nagyon nagyra értékelem a munkáját. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Isabella de Monte következik. Grazie, innanzitutto, grazie Presidente. Gra- köszönöm szépen és köszönöm, hogy megszervezték ezt a mostani találkozót. Én is szeretném köszönteni Önt itt. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy erről a fontos témáról eszmét cseret cserélhetünk, hiszen a turisztikai fejlesztés fontos téma Európában. Teljes mértékben egyetértek István véleményével, azzal kapcsolatban, hogy jó lenne egy közös jegyzőkönyvet kialakítani önök és mi köztünk, mert ezzel erősíteni tudnánk a tevékenységünket, és aztán le tudnánk fordítani konkrét cselekvésekre is az elkötelezettségünket. Én szerintem nagyon fontos ebben a mostani gazdasági, és nem csak gazdasági pillanatban, mert egy kulturális szempontból is fontos kihívásokkal terhelt időszakban élünk. A népeket egymáshoz közelebb kell hozni, ön pedig a világturisztikai szervezet vezetőjeként hasonló célokat tűzött ki maguknak. De ugyanakkor nekünk ez fontos EU-s cél is, hiszen szeretnénk erősíteni a periférikus területeken is a EU-s integrációt. gazdaságpolitika, turizmus, milyen eszközökre van szükség ahhoz, hogy ezt összhangba tudjuk állítani. Például a digitalizáció egy ilyen eszköz. A regionális és nemzeti politikák már önmagukban nem, elég, nem elegek. Éppen ezért most itt másfajta tevékenységre van szükség a digitális világ beköszöntével de ugyanakkor meg kell őriznünk a minőséget is, mert nem szeretnénk, hogyha itt kizárólag árverseny alakulna ki, a turisztikában dolgozók képzettsége és a jó promóció is fontos szerepet kell, hogy játszanak a jövőben. Az egyik legfontosabb cél a turisztikai politikák koordinációja. Nem szabad tehát, hogy a kompetenciák fragmentáltan jelenjenek meg. Én úgy gondolom, hogy a helyi szinttől egészen az uniós szintig kell haladni, és a jelenlegi helyzetben olyan döntéseket kell meghoznunk, amelyekre oda kell figyelni, hogy ne elhamarkodott döntések legyenek, ne a félelem miatt hozzunk meg döntéseket. Ez persze érthető lenne, de mégiscsak én úgy gondolom, hogy a vízum egyszerűsítés fontos eszköz abban, hogy a turizmust is fejleszteni tudjuk. Nem tudom, hogy ön erről mit gondol, hogyan lehet ön támogatni, az ön szervezete támogatni, hiszen az Európai Parlament ebbe az irányba akar elmozdulni. Aztán itt van a sharing economy, tehát a megosztáson alapuló gazdaság, amely nagyon aktuális, de mégis a politika, illetve a jogalkotós feladata nem az, hogy a megjelenő valóságot elnyomja vagy támogassa, hanem inkább az, hogy azt szabályozza. Tehát itt megint csak nem szabad démonizálni, ezt a jelenséget, hanem inkább keretek közé kell szorítani, hogy megmaradjon a biztonság mindenki számára, és össze tudjuk hangolni ezt a turisztikai szektor más ágazataival, hogy ez is egy legyen a lehetőségek közül, amiket a turistáknak szánunk. Köszönjük szépen, Pável Telicska a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen hogy megszervezték ezt a találkozót a főtitkár úrral. Itt vagyok, itt ülök. És köszönöm a bevezetőt is, az előadást. Azért is hálás vagyok, hogy a politika területére is rátért, az Európai Parlament részéről ezt nagyra értékeljük. A turisztikai világszervezettel kapcsolatosan nagyon személyes tapasztalataim és emlékeim is vannak, ugyanis a kommunista időkben a VTO tárgyalásokra engem is elküldtek, a delegáció vezetője, vezetőjét kísértem, úgyhogy közvetlen tapasztalatokat szereztem már akkor a szervezettel kapcsolatosan. Ami a tematikát illeti, azt hiszem mindenki számára világos, hogy azok, akik szerint az Európai Uniónak nem kellene a turizmusba a magát, igen, különös álláspontot képviselnek, a többségünk úgy gondolja, hogy a tagállami turizmus és az európai szintű turizmust támogatnunk kell, és támogatjuk is különböző szakpolitikák révén. A turizmus szorosan összefügg más területekkel, a fogyasztóvédelemmel, és tudjuk azt, hogy online, az interneten keresztül is megvásárolhatunk különböző turisztikai termékeket, ez is egy fontos kérdés, fontos itt a védelem, aztán kapcsolódik a turizmushoz a közlekedési hálózatok kérdése, a különböző közlekedési módozatok összekapcsolása, és így tovább. Azt is értenünk kell, és látnunk kell, hogy Európa úti célként vonzó, sokak számára, sok tagállam is nagyon vonzó úti cél, de persze szeretnénk, hogyha a világ minden részéről még többen érkeznének hozzánk. Prága és Csehország nagyon népszerű a turisták körében, de biztos vagyok abban, hogy azok, akik több tízezer kilométerről érkeznek hozzánk, vagy több ezer mérföldről, azok szeretnék összekapcsolni a látogatásukat a természet megcsodálásával. Egy nagyon komplex, összetett területről van szó tehát, holisztikus megközelítésre van szükség. Sok kolléga már nagyon érdekes felvetésekkel élt, de én szeretném, hogyha válaszolna a kérdésekre, konkrét kérdésekre is, ha bár már az előadásában megelőlegezett egy-két választ. Engem különösen az érdekel, hogy mely az az intézkedés, mely az a szakpolitikai lépés, amelyet meg kellene erősíteni, annak érdekében, hogy az európai turizmus is megerősödjön, és más részről mit gondol, hol követünk el hibát akár a tagállamok részéről, akár európai szinten. Jó lenne, hogyha elmondaná, hogy ön külső szemlélőként mennyire látja koordináltnak, egységesnek az európai fellépést, például a, világ, a turisztikai világszervezetben. Tudom, hogy szoros az együttműködés az Európai Bizottsággal, de mit gondol a mi egységes fellépésünkről, a köztünk lévő koordinációról, a különböző eh, világszintű szervezetek kell való együttműködésben. Mit gondol arról, hogy hogyan tudnánk még egységesebben fellépni? Gondolja-e, hogy az intézményes együttműködés, az intézményi együttműködésen még lenne mit javítani? Nagyon fontos lenne, hogy szóljon erről néhány szót, nagyon nagyra értékelnénk az önvéleményét véleményét ezzel kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönjük Dubravka Sújca a következő. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni Rifai úrnak, hogy itt jár nálunk. Itt van velünk ebben a bizottságban. Nagyon örülök ennek a, ennek a látogatásnak. Köszönöm, hogy védi a világszervez, a világturisztikai fontosságát. Köszönjük, hogy azt mondta, hogy mi vezetők vagyunk az idegenforgalom területén. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy megőrizzük ezt a helyzetet. A sharing economy támogatjuk, a klímaváltozással is foglalkozunk, mindazonáltal van egy nagy dilemma, mégpedig az, hogy ön, ön szerint a kihívások nem szabadna, hogy eltántorítsanak minket az utazástól, viszont a biztonság igencsak veszélyeztetve van a Schengeni térségen belül is, Európán belül is. Jó lenne, hogyha találnánk megoldást erre, az meg kell alapítanunk, hogy itt egy valós problémáról van szó. Azt említette, hogy a GDP-nek a 10%-át a világban turizmus, a turizmus adja. Én Horvátországban országból származom, ahol is 17%-et adja a GDP-nek a a turizmus. A városomban, Dubrovnikban pedig 100%-át a GDP-nek a turizmus adja. Gondolom, hogy már járt is Dubrovnikban egyébként. Egy ilyen város megijed. Megijed, hogyha azt hallja, hogy egyfajta gazdasági monokultúra alakulhat ki. Nagyon egyetértek önnel minden esetre, egyetértek azokkal, akik, azon kollégákkal, akik szerint Európának nem szabadna elveszítenie az idegenforgalmat. Az biztos, hogy együtt kell dolgoznunk. Örülök, hogy ezt a szót ön is használta. Mindazonáltal véleményem szerint népszerűsíteni és védeni kell a diverzitásunkat is, ugyanis ez tesz minket gazdag európaiakká. Hallottunk Prágáról, Barcelonáról ezelőbb. Lehet, hogy ezek ezekben a városokban a probléma, a szezonalitás nem jelentkezik. Nálunk azonban igen, éppen ezért nagyon érdekelne, hogy ön szerint hogyan lehet a szezonalitás problémájával felvenni a harcot. A kapacitásokról, az új tartalmakról is hallhatunk, na de hogyha új kapacitásokat építünk, például golfpályát, akkor rögtön ott van az a reakció, mely szerint a környezetvédők szerint meg kell védeni a környezetet, és a környezetvédők mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt a haladást megakadályozzák. De mit lehet tenni a szezonalitás ellen? Ez egy turisztikai örökség. Én írtam is erről egyébként egy jelentést. Szerintem azonban még itt van kétség, mégpedig a, ugye ott van a konfliktus, a tömegturizmus egyrészt, akik nagy hajókkal érkeznek, másrészt pedig a kisebb turisták. Hogyan lehet a tömeges és a mm, kisebb turizmus között megtalálni az egyensúlyt, és mit gondol a szezonalitás kérdéséről, az elitista turizmusról? Látom, hogy már nincs sok kérd, ö, időm, úgyhogy nagyon köszönetet szeretnék mondani önnek a kedves kívánságaiért. Köszönjük szépen. Jakovcsics úr következik, aki ugyan nem szakbizottságunk tagja, ezért nem is ismerem a keresztnevét, de ma mégis eh, lehetőséget kap, hogy felszólaljon. Igen, hát a legjobb mindig a végére jut. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a főtitkár úrnak, amiért itt van ma, Úgy vélem, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy kicsit más szemszögből világítsuk meg az európai turizmus kérdését. Az idén májusban ön Horvátországban járt, és meglátogatta azt a régiót is, ahol jó magam élek, ahol sokáig vezető szerepet töltöttem be politikusként. Isztriában járt tehát, és itt a turizmus rendkívül fontos ágazat, de hát Európa egészére is igaz ez. Lundberg úr és én minden másban eltérő véleményt képviselünk, de a turizmusban egyetértünk. Biztos vagyok abban, hogy a turizmus intézményi szinten történő megerősítése azt eredményezi majd, hogy a versenyképesség megerősödjön a tagállamokban. Mondok egy példát, hogyha valaki Kínából vagy az USA-ból érkezik Európába, minden bizonyal több országba is ellátogat, ahogyan ezt Telicska úr is elmondta, és éppen ezért ebből a szempontból a megfelelő koordináció európai szinten nagyon fontos. Amikor ön Horvátországban járt, beszélt az európai turizmussal kapcsolatos nyilatkozatról, deklarációról, amelynek a jóváhagyására ugyan nem került sor, az elfogadására nem került sor, mégis beszéltünk arról, hogy jó lenne, hogyha lenne egy európai turisztikai grémium, amelyet Bienkowska biztosasszony vezetne. Nem egy új ügynökség lenne ez, hanem egyfajta grémium. Monte asszony kiváló jelentést készített, de az elmúlt egy év során nem volt olyan sok turisztikai kezdeményezés. Újhelyi István nagyon elkötelezett a turizmus területén és az európai turizmus ügyében. Ezt nagyra értékelem, de tény sajnos, hogy Európában a turizmus nem olyan népszerű, mint régebben volt. Tíz évvel ezelőtt a turisták 60%-a érkezett Európába, most 50%-nál tartunk, és a jövőben valószínűleg 40%-ra csökken ez a számarány. Európának erre valamilyen módon reagálnia kell. Nem hiszem, hogy a tagállamok megfelelő reakcióra képesek, megfelelő válaszadásra képesek külön-külön. Európai szintű fellépésre van szükség. Horvátországban mi nem vagyunk érintettek, mert nálunk nagyon gyorsan növekszik a turizmus, tehát nem vagyunk mi sziget Európában, szerintem együtt kell fellépnünk és cselekednünk. Köszönöm szépen. Most Kárló Karacának adom meg a szót. Oui, merci beaucoup, monsieur. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon érdekes előadásért, és ezért a vitáért is. Ugyanezt a vonalat képviseljük az Európai Bizottság, ugyanezt a vonalat képviseli, mint a Turisztikai Világszervezet főtitkára. Egyébként volt itt szó arról, hogy a turizmusban még nagyon sok lehetőség van, nagyon sok növekedési lehetőség van. Azon, ez, ez a bizottság pont ezen dolgozik, azon, hogy új befektetéseket vonjunk ide. Még 5 milliós nagyságrendről is beszélhetünk az a következő két évben, tehát ennyi új munkahelyet tud majd teremteni az Európai Unió a turisztikai szektorban. Egyetértünk azzal az elemzéssel is, amely a kihívásokra vonatkozott. Véleményem szerint rendkívül fontos, hogy támogassuk az erőfeszítéseket a mi ágazatunkban, hogy az ágazatunk versenyképesebb lehessen. A bizottság pont ezen dolgozik, méghozzá úgy, hogy leegyszerűsíti a finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést, és megkeresi a megfelelő üzleti kontextusokat. Egyetértünk a digital economy, a sharing economy által jelentett kihívással is. A bizottságnak itt is fontos szerepe van. Megfelelően biztosítania kell az azonos versenyfeltételeket, és új szolgáltatásokat kell kidolgoznia a belső piacon megfelelő arányossággal kell ezeket a szabályokat alkalmazni. Együtt egyetértünk természetesen a turizmus fenntarthatóságával, a klíma kihívásokkal is. Az Európai Bizottság, illetve általánosságban az Európai Unió szerintem előjár a klímaváltozás elleni harcban meg vagyok győződve arról is, hogy a, versenykép, a turizmus versenyképességét össze tudjuk hangolni a klímaváltozás elleni harccal. Több ener, nagyobb energiahatékonyságra van szükség, és a megújuló energiaforrások nagyobb felhasználására. A megosztáson alapuló gazdaság, és a körkörös gazdaság is pont erre vonatkozik. Valamint együttértünk azzal a kihívással is, amely a vízum egyszerűsítésre vonatkozik, ahogyan ezt ön is tudja, az Európai Bizottság a tavalyi év folyamán egy javaslatot tett az asztalra, amely a biztonságra helyezte a hangsúlyt, természetesen a biztonság a bizottságnak a legfőbb prioritása. Nagyon jó az együttműködés tehát az önök, önök szervezetével, és reméljük, hogy ezt majd a jövőben még erősebbé tudjuk tenni. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most még egyszer megadom a szót Újhely István úrnak, aki a Turizmus Task Force vezetője és alelnök. Köszönöm szépen a vitát, és különösen köszönöm azt, hogy egyre több képviselő jelzi azt, hogy szeretne konkrét akciókat és konkrét együttműködést a szakma érdekében. Ezért elnök úr, hagy legyen egy javaslatom, miután mi azért dolgozunk, hogy az a egyesek szerint 12-13 millió közvetlenül a turizmusban foglalkoztatott európai, egyébként pedig közvetett módon 24-25 milliós európai foglalkoztatotti polgártársunknak, a turizmusban, vendéglátásban dolgozó embernek segítsük a munkáját és segítsük a jövőjét. Ezért hagyj kérjem, elnök úr, hogy az én mostani öt percemből három percet hagyadjunk át a szakmának. Hiszen a szakma 25 szervezete írt közösen egy olyan manifestót, elnök úr személyesen is jelen volt az egyik ilyen ülésen, ahol a szakmával találkoztunk, összeraktak, összeállítottak egy olyan javaslatsort, amely azt gondolom, hogy nekünk döntéshozóknak, parlamenti döntéshozóknak fontos lehet. Ezért az a kérdésem, elnök úr, hogy az én időkeretemet adjuk át Eduardo Santander úrnak, aki a szakma képviseletében két percben el tudná mondani nekünk, hogy mi ez a mostani közös kiáltvány, és miben kéri a szakma a mi együttműködésünket. Ebben előzőleg nem állapodtunk meg, és sajnos erre most nincs lehetőség, mert kevés az időnk, és Rifai úrnak 8 percet akartam volna adni, úgyhogy most akkor megadom neki a szót. Mert úgy látszik, hogy az Európai Unióban még mindig nem értik politikusok, hogy azért egyre több a pessimista ember, mert képtelenek vagyunk kilépni a saját eddigi megszokott forgatókönyveinkből. Mert a bizottság elnöke most azt mondja, hogy nem volt arról szó, hogy a szakmait megszólaljon, ezért nem mondja el a szakma az álláspontját. Mi jót vitatkoztunk egymás között, megint meggyőztük egymást, a szakma meg menjen haza, anélkül, hogy elmondhatta volna, hogy neki mi a véleménye. Én szerintem arról szól a mi politikai gyakorlatunk, hogy ha nem tiltja a szabályzat, akkor adunk két perces megszólási lehetőséget a szakmának de ha elnök úr úgy érzi hogy egyébként ez nem fontos mert ez túllépi a forgatókönyv kereteit akkor elnök úrnak joga ezt megtenni csak sajnálattal vesszük ezt tudomásul. Äh, mi a közlekedése és turizmusra foglalkozó szakbizottság vagyunk, és hát normál körülmények között csak a szakbizottság tagjai tehát a képviselők szólhatnak hozzá. Kivételt tettem az imént, és mm, nyilván néha lehet kivételezni is, de erről előzőleg meg kell állapodni. Most pedig Rifai úrnak adom meg a szót, hogy tartsa meg a lezáró előadását. I think I've witnessed... Én azt hiszem, hogy most láttam, hogy az EU hogyan működik, és mik adnak a kihívásai ennek a működésnek. Így most személyesen is láttam ezt. Egy kicsit furcsán érzem magam, mert tudom, hogy Santander úr nagyon jó ö, szakember, de biztos vagyok benne, hogy lesz még erre máskor lehetőség. 13-an szólaltak fel. Én szeretem egyébként a 13-as számot, ellentétben az általános megítélésével, de ugyanakkor a meg jegyzések nagy részére választ adni. Azért ez nehéz, de mégis megpróbálom. Kezdjük spanyol barátunkkal. Számomra nagyon fontos ország, Spanyolország azért is, mert ott van a székhelyünk Madridban. Az, hogy az árvíz túlfolyását meg kell akadályozni, gátakat kell építeni, jó, hát én azt mondom, hogy én túlságosan is optimista vagyok, hogyha önök ezzel vádolnak engem, hogy én túl optimisti vagyok, vagyok, ez igaz sajnos. De akkor, amikor a víz túlfolyik, akkor megpróbáljuk azt keretek közé terelni, és másra felhasznál, például energiatermelésre. Én ilyen módon látom ezt, szerintem nem vissza kell szorítani a mederbe. Második gondolat, európai turizmus éve 2018-ra, mi ezt teljes mértékben támogatjuk. Egyébként majdnem ott vagyunk. 2017-ben az ENSZ közgyűlése valószínűleg meg fogja szavazni a fenntartható turizmus a fejlődésért évet, és ez egyébként nagyon fontos eszköz a fenntartható fejlődés célok megvalósítása szempontjából is. Említést kapott az a kérdés, hogy nyitottak vagyunk-e vagy sem, és hogy esetleg a nyitottság a turisztika ellenében menne. Én elmondtam, hogy igenis, és vannak problémák mindenféle válsághelyzettel kapcsolatban biztonsági szempontból, de azt is elmondtam, hogy a mi tapasztalatunk azt mutatja, hogy ezután nagyon gyorsan visszaállnak a dolgok a rendes kerékvágásba. A turizmus nagyon erős iparág, nem fogja megadni magát. Én Párizsba érkeztem a támadások napján, és láttam, hogy az emberek hogyan reagálnak, és már a második napon a hotellesekkel megkér, hot, tehát kapcsolatba léptem a hotelekkel, hogy mennyi lemondás volt, és voltak, voltak lemondások. De már a következő héten minden visszatért a régi kerékvágásba. Egyszerűen így működik a mi iparágunk. A Velszi kedves hölgy teljes mértékben egyetértek vele. Az adventure turizmussal kapcsolatban, és hogy mindennek milyen köze van a klímaváltozáshoz. A következőket mondanám ezzel kapcsolatban. Nálunk a VTO-nál együttműködünk ezekben a projektekben az EU-val. De a növekedést fel kell tudni használni úgy, hogy az a felelős, fenntartható turizmus szolgálatába álljon. Nem csak klímaszinten, hanem gazdasági, környezetvédelmi szinten egyaránt. A hotel energia megoldások kérdése például ez egy nagyon érdekes, jó projektünk. Az a célja, hogy a közepes és kis hoteleket célozzuk meg, mert hát ugye a nagy hoteleket általában tudjuk befolyásolni, legalábbis elviekben. Őket rá lehet arra venni, hogy a jó politikákat támogassák. De most az Európai Bizottság támogatásával egy olyan projektet indítottunk be, amely a kis és közepes méretű hotelek energiafelhasználását csökkenti 17%-kal. És 20%-os megújuló energiaforrás felhasználást szeretnénk megvalósítani, ez a kitűzött célunk. Öt európai városban kezdtük meg ezt a projektet, de ki akarjuk majd támasztani, ki akarjuk majd terjeszteni az egész világra. Most nem akarok az Európai Unió ö, szépségeibe vagy buktatóiba belemenni, Egyébként pont ez a szépsége. Szerintem nem baj az, hogyha van az Európai Uniónak szándéka vagy ereje. Az a lényeg, hogy ez jó irányba menjen. Én szeretném, hogyha ez egy olyan modell lenne, amelyre fel tudunk nézni. Én az egész világra gondoltam, nem csak az EU-ra a prezentációmban, és én azt szeretném, hogy az EU jobb lesz, egy jobb világ lesz, magasabb biztonsági szinttel, életszínvonalal és nyíltsággal, szabadsággal. Engem ez a modell érdekel, és egyetértek mindenkivel abban, hogy nem szabad megmondani azt, hogy hová utazzunk, és ezt nem is, nem is mondtam ilyet az EU-nak, nem kell különböző destinációkat promotálnia. Ez még akár városi szinten vagy múzeum szinten sem valósulhat meg. Akármilyen szinten ez nem jó, mert az ezt nem európai szinten kell meghatározni, hanem a destináció szintjén. Én EU szinten három egyszerű dologra gondoltam. Egyrészt, hogy higgyünk ebben az iparágban, az erejében, mert minden más az részletkérdés. De hogyha mindig másodlagos kérdésként figyelünk rá, azt mondjuk, hogy nem tartozik a hatáskörünkbe, és így tovább, akkor sosem lesz fontos számunkra. Kettes, olyan rendeletekre, jogszabályokra van szükség, sztenderdekre, amelyek jó irányba mutatnak, példát építenek. Lambert úr, ebből a szempontból én nagyon örülnék a jó hatalomnak. Harmadsorban pedig segíteniük is kell bennünket abban, hogy a turizmust növeljük tovább. Annak ellenére, hogy több mint 50% a világ turizmusának Európa felé irányul, mégis az európai politikában, európai szinten és nemzeti szinten is a turizmussal nem foglalkoznak. Sokkal fontosabb például Tunéziában, vagy a Maldív-szigeteken, Kubában, vagy akár Kínában, Japánban is politikai szinten sokkal jobban odafigyelnek a turizmusra, mint Európában. Tehát én azt szeretném, hogyha helyén kezelnénk a dolgokat. Aztán valaki arról is beszélt, hogy Európa miért olyan nagyon fontos. Hát azért, mert a turizmus melegágya, szülőhazája, a know-how is innen indult ki, és mégis szinte teljes mértékben privát kézben van, tehát kormányzati szinten nem igazán figyelnek rá oda. Aztán munkahelyteremtés. Ezzel kapcsolatban is világosság szeretném tenni, hogy 12 millió ember dolgozik a, puri, a turizmusban Európában, kis- és középvállalkozásokban leginkább, úgyhogy teljes mértékben egyetértek azzal is, hogy fontos a munkahelyek minősége. Sajnos a munkahelyek minősége nem örvend túl magas presztízsnek. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a szektor sokkal vonzóbbá váljon. Elnézést kérek, a saját kézírásomat alig tudom elolvasni. A horvát hölgynek volt egy nagyon érdekes gondolata, ami technikai jellegű, de szerintem nem ez a jó fórum erre, a szezonalitás kérdése. Ennek igenis is van köze a munkahelyek problémájához. Ez egy kihívás, ez egy probléma, mert hogyha valamibe befektetünk, sok sokat befektetünk bele, és mégis csak mondjuk az évnek maximum a felében tudjuk kihasználni, az rossz a munkahelyek szempontjából, a befektetés szempontjából, mindenki szempontjából. Arra van tehát szükség, hogy diverzifikáljuk a termékeket. A tengerpartra nem csak úszni kell menni, vagy sütetni magunkat. Lehet, hogy sokkal romantikusabb télen menni a tengerpartnak, például Opátia, csodálatos helyszín, az osztrák-magyar monarchia idejében oda az emberek pont télen mentek, mert ez egy érdekes, szép, jó hely, ahol az emberek egymással tudnak találkozni. Elnézést kérek, elnök úr, hogyha nagyon sok és jó kérdést nem tudtam megválaszolni, de ahogy elmondtam, 13 felszólalás volt, és mindegyik nagyon értékes hozzájárulás volt, úgyhogy elnézést kérek, és még egyszer köszönöm ezt a lehetőséget, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, és önnel együtt fogok dolgozni, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudunk jobb kapcsolatokat kiépíteni önökkel és a biztossal, az illetékes biztossal. Köszönöm. So, Mr. Köszönjük szépen, Rifai úr, ezt a kiváló előadást, a válaszokat. Nagyon hasznos volt ez a mai eszmecsere. Reméljük, hogy ismét találkozunk.